Iniziamo il nostro lavoro. Prima... Akkor elkezdjük a mai munkát. Mégpedig a koordinátorok üléséről szóló információkkal kezdjük. Hogyha senkinek nincs ellenvetés, akkor ezt így el is fogadjuk. Két jelentéstevőt neveztek meg a koordinátorok, a saját kezdeményezésű jelentés számára, ami az alkotmányos problémákat illeti. Ez, ez az egyik jelentés. A néppárt és a szocialisták kineveztek egy-egy jelentéstevőt, illetve megjelöltek egy-egy jelentéstevőt, aki érdeklődik a jelentés iránt. Négy pontot ér a jelentés, tehát két-két pontot kell levonnunk a frakcióktól. és aztán van egy állásfoglalás, a kult, illetve egy vélemény a Kulturális Szakbizottság jelentéséhez, a Polgárok Európai Évéről. A zöld frakció kell, hogy jelöljön valakit, ez egy pontba kerül. Aztán volt még egy jelentés, ami a plenáris ülések jegyzőkönyvével kapcsolatos az ALDE fog egy jelentéstevőt megnevezni. De még belső vitára van szükség az Aldén belül, majd megmondják, hogy érdekli őket továbbra is. Aztán van egy további jelentés, amely a néppárt nak megy, ez is egy pontba kerül, és utána úgy döntöttünk, hogy egy összehasonlított tanulmányt készítettünk a demokratikus ellenőrzés, az átláthatóság és a szavazási gyakorlat kapcsán az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek gyakorlatát fogja összehasonlítani. Messerschmidt kolléga egy saját kezdeményezésű jelentést akart készíteni a témában, de abban állapodtunk meg, hogy először is meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik a nemzeti parlamentekben annak érdekében, hogy legyen egyfajta alap az értékeléshez. Megerősítést nyert az is, hogy lesznek delegációs utazások. Szeptember 18-19-én Franciaországba, június 20-22 Egyesült Államok, és november 27-28 Írország ezen túlmenően volt egy további javaslat is, miszerint elhalasztjuk az ülést július 21-22-ére. Ebben állapodtak meg tegnap a koordinátorok. Ha valakinek van ellenvetése, akkor kérem mondja el, hogy mik az aggájai, ha nincs, akkor ezt így elfogadtuk. El kell mondanom a rendkedvét, hogy webstreaming van az ülésen, és így tovább, de hát ezt mind tudják. Javaslom, hogy még vizsgáljuk meg az utolsó pontot, amivel nem volt lehetőségünk lezárni, ez pedig a DAF jelentés, illetve a Cseh kapcsolatos jegyzőkönyvügyet de most először is azt mondom, hogy a, kezdjük először a gazdasági együttműködés megerősített változatával, utána pedig a szavazást a cseh jegyzőkönyvről néhány bevezetővel kollégánk Duff úr fogja ezt bevezetni. Látom, hogy Gualteri úr is itt van, vannak itt képviselői a munkacsoporton belül, akik ezzel a szerződéssel dolgoztak, tehát úgy gondolom, hogy fontos lenne neki megadni a szót, öné a szó, illetve megkapta a negyedik változatát a szerződés szövegnek, ugye? Erről már beszéltünk, nem már több ülésen is volt erről szó, akkor nézzük meg, hogy kellő mennyiségű elemünk van, hogy egy végső értékelést tudjunk elvégezni. Gualtieri úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A helyzet a következőképpen áll. Január 19-én a 27 tagállam és a megfigyelők és a különböző intézmények rész megfigyelői megkapták a nemzetközi szerződés negyedik változatát, szerződés, amely a tanácskozásnak a lényegét képezte, ez hétfőn este volt, ahol a gazdasági miniszterek üléseztek 26 országból, plusz az Egyesült Királyság megfigyelőként, a Központi Egybank és az Európai Parlament és a bizottság. Ez az ülés hozott eredményeket, amiből holnap lesz a, az úgynevezett cserpa ülés, amelyek véglegesíteni fogja majd, amit utána a jövő hétfőn a kormányfők elé terjesztenek. Ez itt kellene véglegesíteni a megállapodást és lehetővé tenni, hogy a megállapodás, a nemzetközi megállapodás szövege lefordításra kerüljön a különböző nyelvekre, oly módon, hogy utána aztán majd aláírása, aláírhassa a tavaszi tanácsülés, tanács, illetve pontosabban a 26 tagállam, és ezt követően pedig az egész ratifikációs folyamatot el lehet majd indítani, amit előirányoz a szerződés. Ez egy éven belül kell, hogy végigfusson. Ami pedig a tartalmat illeti, nem szeretnék erre ismételten visszatérni, hogy milyen okok miatt kritizálta a nemzetközi szerződést az Európai Parlament. Két fő ok van természetesen. Az első, egy, egy ö, intézményi kritika, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi szerződ megállapodás nem megfelelő eszköz az euróvezet gazdaság irányítása megerősítésére, és kontraproduktív megoldás, mert kilóg az Európai Unió jogi kereteiből. Ez a ezen oknál fogva gondoltuk úgy, hogy sokkal célszerűbb lenne, hogyha a szerződések keretében keresnénk megoldást, és ezt követően, hogyha a szerződések reformja lenne, szükséges lenne, akkor egy felülvizsgálatot el lehetett volna indítani. De ez nem volt lehetséges a brit vétó miatt. Most, ha megvizsgáljuk az egyezmény szövegét, akkor az euró csúcsot kivéve, ami nem európai intézmény, az összes egyéb rendelkezése a megállapodásnak kezelhető lett volna normál, szokásos eljárás keretében olyan eljárások útján, amiket előirányoz a Lisszaboni szerződés. A második kritika úgy ítéljük meg, hogy ez a megállapodás kizárólag a költségvetési fegyelemre koncentrál. Természetesen ez feltétlenül szükséges az euróvezetben azért, hogy megtartsuk az értékét az egységes pénznek, de önmagában nem elegendő. Egyéb konkrét intézkedések is szükségesek lennének, hogy biztosítsuk a növekedést, illetve az államadósságok megfelelő kezelését. A kritika ellenére a parlament konstruktív módon járt el a tárgyalások során, és ezt tette annak érdekében, hogy maximálisan csökkentse azokat a károkat, amiket ez az ügy az európai jogi keretnek okoz, illetve hogy további politikai ötleteket is adjunk annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottabbak legyenek a szolidaritás, költségvetési egyensúly és szigorúság elemek. Ebben a szakaszban nehéz lenne megvonni a munkánk mérlegét, mert még mindig tárgyalási fázisban vagyunk, ugyanis az eljárás még nem zárult le. Következésképpen óvatosnak kell lennünk, amikor értékítéletet fogalmazunk meg. Ha a különböző fázisokat kell értékelni a tárgyalások során, akkor látjuk, hogy vannak mélypontok, a parlamentet egy kicsit kihagyták a harmadik változatból, de most azt mondhatom el, hogy óvatosan optimisták vagyunk. Azok a pontok, amelyeket a szerződő felek figyelmébe ajánlottunk, és ami az intézményi dimenzióra vonatkozik, ez felülvizsgálatra kerülhetne a szerződés végleges változatában úgy gondolom egyébként, az egyes cikkre gondolok, valamennyien eh, most már úgy tűnik, hogy egyetértünk, hogy legyen benne az a szimbolikus hivatkozás, ami a eh, foglalkoztatás, eh, szociális kohézió növekedésre tér ki a kettes cikkben. Most benne van egy átfogalmazása a parlamenti módosító indítványnak arról, hogy szükséges a megállapodást a másodlagos jog útján megvalósítani, tehát ez egy kompromisszum. A hármas cikkben a parlament nek sikerült elérnie, hogy átfogalmazásra kerüljön eléggé átfogóan, ez a, ez a rész, és ez lehetővé tette, hogy kizárjuk annak a kockázatát, hogy ellentmondás jöjjön létre azon paraméterek körében, amik a deficitet mérik. Tehát most az, nincs különbség a között, ami a szerződésben van, és ami a six ben a hatos csomagban szerepel ez azt jelenti, hogy egy másik parlamenti módosító is elfogadásra került múlt hétfőn. Ez azt jelenti, hogy közép- és hosszú távú célkitűzések lehetnek mennyiségi területen is, és ez a 0,5% marad a mennyiséget illetően. Nem veszi ez figyelembe ugyanakkor az együttdöntés módszerét. 0,1 volt, ugye, mint strukturális deficit maximum, most 0,5 van, még akkor is, hogyha a bizottság vállalta, hogy tesz egy javaslatot, amely ezt a másodlagos jogba beépíti talán még azt megelőzően is, hogy a ratifikációs, illetve az aláírási folyamat lezárulna. Ami a négyes cikket illeti, a parlament hozzájárult ahhoz, hogy ez illeszkedjen a közösségi jogszabályokhoz. Kicsit megerősítettük az együttműködést a hatos cikkben, még akkor is, hogyha a koordináció nem teljes körű, mégiscsak van benne egy koordinációs elem, amit a parlament javasolt. Kilences cikk a hivatkozás az Euró Plus paktumra eltűnt, és megemlítettünk egyéb területeket, ahol ugyancsak növekedési célkitűzéseket kellene ki előirányozni, a 10-11-es cikkekben van ez, ahogy ezzel is segítsük a konvergenciát és a fejlődés 136-os cikk értelmében az megerősített együttműködés. Tehát uniós eljárásban vagyunk, nem léptük túl a kereteket. 12-es cikk, ez a részvétellel foglalkozik, ez még nyitott, mert ott vannak azok az országok, amelyek egyelőre derogációt kaptak az euróra. A parlament amellett foglalt állást, hogy teljes mértékben vonjuk be ezen országokat is az euró csúcsokba, országba, még akkor is, hogyha eredetileg egy ambiciózusabb tervünk volt, mert azt szerettük volna, hogy ez egy munka, kibővített munkacsoportként működjön az Eurocsúcs, ami ugyan a szerződések szerint nincsen, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy azok a derogációs országok is részt vehessenek, illetve legyenek jelen, és hogy az Európai Parlament teljes mértékben részt vehessen, és nem csak úgy, ahogy ezt megfogalmazza a 235-ös cikk Invited to be heard. Tehát ennél sokkal erősebbet szeretnénk, és ez egy olyan intézményről van szó, ami az uniónak az intézménye, más, mint a jogalkotó. Miután ez a csúcs, ez egy informális Tanácskozást nem látjuk be, hogy miért kellene korlátozó eljárást alkalmazni az Európai Parlamentre vonatkozóan. Ugye elmondtuk, hogy ezt a hivatkozást kitörölni kellene, és meg kellene hívni a parlament elnökét, hogy normál módon vegyen részt ezen üléseken úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban különböző vélemények meghallgatásra kerültek, de az utolsó szót természetesen majd a tanács mondja ki. És végezetül pedig a 13-as cikket illetően, a nemzeti parlamentekkel való együttműködést illetően a mi javaslatunk arra irányul, hogy ezt a 9-es cikkbe írjuk bele az első jegyzőkönyvbe, ez elfogadásra került. A jelenlegi megszövegezés pontosabban fogalmaz, egy költségvetési bizottsági elnökökről beszél, nemzeti parlamentek szintjén, illetve ennek megfelelő egyéb bizottságokról. Ez a költségvetési és az Ekon bizottság lenne a mi parlamentünk esetében és meg kellene nézni, hogy nem lehetne ezt a megfogalmazást egy technikai megoldással egyszerűsíteni. Minden esetre a 9 cikk világosan kimondja, hogy az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közösen határozzák meg az együttműködési formáit. És végezetül ez fontos, a 14-es cikkben a dolgok egyelőre nyitottak, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy 12 aláírásra van szükség a hatályba léptetéshez. négy ötödöt javasoltunk a a 16-os cikket illetően azonban egy módosítót eh, terjesztettünk be a tekintetben, hogy öt éven belül az, az e primer vagy a e, másodlagos jogába épít, kerüljön ez az egész beépítésre. Ezt elfogadásra került, viszont ugyanakkor elutasításra kerültek azok a hivatkozások, amik a az adósságkezelő alapra vonatkoznak. E Nem került bele az sem, amiről volt szó, az úgynevezett Project Bonds, a projekt kötvények, illetve a tranzakcióügyek. Tehát mindez óvatosan kell, hogy kezelésre kerüljön, mert még egyelőre várjuk ennek az egész tárgyalási folyamatnak a végét, a lezárulást. Amennyiben ezek a tanácskozások észszerűen folynak, hogyha a kimenetele a tárgyalásoknak abba az irányba megy, amit én felvázoltam, akkor arra következtethetünk, hogy a parlament nagyon fontos szerepet játszott az intézményi részre vonatkozóan, mert hála ennek sikerült a, csökkenteni azokat a károkat, amit okozottunk volna a, keret, a jogi keretnek. Ezzel szemben, ami a politikák kiegyensúlyozottságát illeti, itt sajnos a hozzájárulásunk nem volt igazán sikeres. Minden esetre maradnak további lényeges korlátok a szerződéseknél és jogi szempontból is. Én személy szerint nagyon komoly fenntartásokkal élek, ami a 8-as cikk jogalapját illeti, hogy most a 8.1-ről legyen ez szó, hogy felhasználhassuk a 73-as cikket alapként, és a bíróság döntőbíróként járhasson el olyan ügyekben, amit nemzetközi szerződés fogalmaz, amiknek ugyanakkor nincsen közük az Európai Uniós szerződés cikkeihez, de más tekintetben is nagyon komoly a fenntartásom. A nyolcas as cikk kettes bekezdésével, ami lehetővé teszi, hogy a bíróság a szankciókat összpárosítsa, vagy kombinálja a 260-as és 273-as cikkel, mert a 260-as az egy első belső normál eljárás, és semmi köze a 273-as cikkben vázolt döntőbírói szerepével a bíróságnak. Ezt már kezdettől fogva tudtuk, hogy ez a megállapodás gyengíti ezt a megállapodást az Európai Unió irányításának építése szempontjából. A hármas cikkben arról beszélünk, hogy szükséges az alkotmányba beírni az aranyszabályt a költségvetésre vonatkozóan. Most pedig azt látjuk, hogy a hármas cikk már nem igazán lényeges, mert nem teszi kötelezővé ezt a, az alkotmányba iktatását az aranyszabálynak, ami lehetőség, de ugyanakkor nem kötelező erejű. Tehát most jönnek a végső szakaszok, annak, és majd meglátjuk, hogy mi is fog történni. Azt tudják, hogy az Európai Parlamentnek nincsen kötelezettsége, hogy véleményt mondjon egy alkotmányos szerződésről, tehát a mi értékítéletünk attól függ majd a végén, hogy az utolsó elemek hogyan kerülnek a helyükre ami a végleges véleményt persze majd a plenáris ülés fogja kimondani, és fenntartom a jogot, hogy az Európai Tanács után, hétfő után mondjam el véleményemet. Köszönöm szépen. Akkor mielőtt Verhofstadt urat megkérném, aki ugyancsak tagja, hogy hozzászóljon, hogyha szeretne. Oh, So that you don't hear two times the same. Yes, yes, uh, good idea. Good idea. We are so united that... Uh... Annyira egyetértünk egymással, hogy uh, tulajdonképpen nem is kell felszólalni a kollégának. A parlament ebben a kérdésben egyébként is egységes álláspontot képviselt. Köszönöm szépen. és akkor eh, Verhofstadt kollégánk pedig majd a végén, a hozzászólások után fog hozzászólni. És akkor most megadom Tarkovszki úrnak a szót, és szeretném üdvözölni Weber kollégát, aki most már eh, új eh, teljes jogú tagja a szakbizottságunknak, és jön, hogy megerősítse intellektuális erejét a mi bizottságunknak. Tehát üdvözlöm, Tarkovszki úr! I will tell you, I will tell you my... Nos, Elmondom önöknek a legkedvenc zsidó viccemet. A kecskékről, lehet, hogy ismerik már. Itt kell megy a rabihoz, és azt mondja, nem tudok így élni, nagyon szomorú vagyok, depressziós vagyok, egyetlen kis házban élek, egyetlen kis szobája van, és tudja, a feleségemnek a gyermeke van, állandóan panaszkodik, az édesapám is ott él, és azt mondja erre a rabbi, hogy hát vegyen egy kecskét, és Icák kérdezi, miért? Azt mondja a rabbi erre, hogy hát ne kérdezzen többet, vegyen egy kecskét. A következő héten ismét elmegy Icák a rabbihoz, és azt mondja, hogy hogyan adhatott neki ilyen tanácsot a rabbi. A kecske megeszi a könyveket, megette a torát, torát is megette. Hát hogyan lehet így élni? Erre azt mondja a rabbi, hogy adja el a kecskét. Harmadik héten ismét ellátogat a rabbihoz Icák, elmondja neki, hogy csodálatos most már az élete, teljesen megnyugodott, minden rendben van. Erre a viccre emlékeztet engem a harmadik tervezet, ugyanis mi is megkönnyebbültünk, miután azt láthatjuk, hogy vére változik a helyzet. Jó irányba változnak a dolgok, különös tekintettel arra, hogy milyen volt a helyzet a harmadik tervezettel kapcsolatosan. De hogyan a mi tárgyalunk elmondta, egy kicsit korai még megítélni a helyzetet, a dolgok változnak folyamatosan, és úgy tűnik, hogy az Európai Parlament számos követelését végre elfogadják, legalábbis reménykedünk ebben. Azonban több ponton is nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor az egész szöveget értékeljük. Itt van először is a végrehajtás kérdése és a közösségi módszer védelme. Mi azt akartuk, hogy ez sokkal erősebben jelenjen meg, főként ami a szekunder, másodlagos jogalkotás végrehajtását illeti. Aztán itt van a jövőbeni euróvezeti országok részvétele a tárgyalásokon, különös tekintettel az euróvezeti csúcsokra, ugyanis különféle kitételeket tettek eh, arra, hogy mikor vehetnek ők részt, és mikor nem. Aztán kérdések merültek fel az Európai Bíróság kérdésével kapcsolatosan, ahogyan Roberto Gualtier is elmondta, és eh, aztán fontos eh, látni azt is, hogy ez a megállapodás néhány hónapon belül már nem fog változni, hogyha egyszer hatályba lépett. Tehát összegezve azt gondolom, hogy a második és harmadik tervezet változásai után azt mondhatom, hogy megkönnyebbültünk, hiszen jó irányba haladtak a tárgyalások, figyelembe vették a követeléseinket, de azt hiszem nagyon óvatosnak kell mégis lennünk, meg kell várnunk a dolg végét, hiszen meglepetések mindig érhetnek bennünket. Mint ahogyan így volt ez két héttel ezelőtt is, január 10-én. Ezért azt gondolom nagyon fontos, hogy világos üzenetet fogalmazzunk meg. Eleinte elmondtuk az álláspontunkat, hogy mi nem veszünk részt ebben az egész eljárásban, nem akarunk részesei lenni. Most remélem, hogy mégis sikeres sikerül vinni az ügyet, de hát nyugtával dicsérjük a napot. Azt gondolom, hogy az óvatos megközelítés az óvatos álláspont a legjobb, és továbbra is nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy ez a megállapodás a lehető legelfogadhatóbb legyen a számunkra. Úgy gondolom, jelenleg túl jó a megállapodás ahhoz, hogy bíráljuk, a jelenlegi formájában is, hogy elutasítsuk. Ahhoz azonban túl rossz, hogy dicsérjük, és hogy mi is kiálljunk mellette, és nevünket adjuk hozzá. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tarkovsky. Duff úr. President, um... Elnök úr, köszönöm szépen. Én nekem nincsen vicc a tarsolyomban, amit elmondhatnék, de köszönetet szeretnék mondani Ferhofstadt kollégának és három, és három közreműködőjének, hiszen kiváló, kiváló munkával indították ezt az egész eh, folyamatot. A negyedik tervezetet, ha megnézzük, mielőtt még meg lenne az ötödik, feltűnt azonnal az új cím, hosszú és eh, nagyon hivatalos nagyon hivatalos ennek az új eszköznek a neve. Az egyszerűség érdekében, és azért, hogy hűek legyünk az állampolgárok érdekéhez, úgy gondolom jobb lenne, hogyha a címet magát kicsit rövidítenék, egyértelműbbé tennék, hogy az igen soványka érdemi tartalmat hűbben tükrözze. A jövő héten Brüsszelben plenárisra kerül sor, és úgy gondolom lesz egyfajta állásfoglalás ennek eredményeképpen. Ezt eleve nagyon fontosnak tartom, hogy megszülessen. Ami persze nem jelenti azt, hogy szükségszerűen egyetértünk a szerződéssel, vagy elfogadjuk azt. De elismerhetjük azt, hogy ez egy igen szükséges, célszerű próbálkozás volt ahhoz, hogy megoldjuk a válságot. Bár nem sikerült ezt megtennünk. És eh, az is fontos, hogy nehogy téves jelzéseket küldjön a parlament. Ne keltse azt a benyomást, mint hogyha ennek eh, a jelentőségét természetesen nem látnánk. Éppen ezért nagyon nagy óvatossággal kell ezt az állásfoglalásunkat majd megfogalni, megfogalmazni. Nem tudom, hogy a képviselő társaim tudnának-e mondani valamit eh, arról, hogy eh, a szerződő felek a nyilatkozattal kapcsolatban hogyan véde, vélekednek, hogyan akarják ezt a szerződés végéhez valahogy hozzá fűzni. Lehet, hogy ez egy észszerű megoldás lenne, amit támogatnunk lenne érdemes. Köszönöm szépen Dav kollégának. Most Hefner kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Azt hiszem nagyon fontos, hogy elhangozzék azt, hogy a parlament a választott módszerrel, a választott eljárással mm, kapcsolatban semmi kifogásolni, illetve semmit nem tud mondani, hiszen ez az állampolgárok felelőssége. Ehhez képest úgy gondolom, hogy a parlament nagyon okosan járt el és különösen azoknak szeretek köszönetet mondani, akik tárgyaltak és megpróbáltak valami rosszat legalább néhány pontjában javítani. Ezt szívből köszönöm, mert úgy gondolom, hogy a parlament a lényeges, az érdemi változtatásokat valóban siker, ö, megtette és átverte. Nem szabad megengednünk tartósan egyáltalán azt, hogy Európában olyan eljárás szilárduljon meg, amelyben igen fontos döntéshozatali hatásköröket a legitim szerveken kívül, a közösségi módszer eljárásain és testületein kívül hozzák meg. Nem olyan Európát akarunk, amely igen eh, voluntarista, hanem demokratikus Európát akarunk a határozatoknak, állásfoglalásoknak a célja ez, és ezt a módszernek is tükröznie kell. Mindaz, ami segít, még hogyha részlegesen is, hogy ezeket a, a határozatokat kös, megkössük, ide kössük, amit a parlamentben például a, a hatos csomaggal vagy mással kapcsolatban elfogadásra került, úgy gondolom, tehát mindez azon túlmenően, amit mi kifejezésre tudunk mond, jutatni, tehát nál, nekünk a parla, parlament számára nagyon fontos lesz. A feladata a parlamentnek hosszú távon az lesz, hogy mindaz, ami, amit úgy látunk, hogy párhuzamos struktúra, és tulajdonképpen egyfajta alteregója az európai demokratikus struktúráknak, azt újra visszavezessük egy közös Európába. A közösségi módszer kereteibe, demokratikus alapokra, hogy közösen fejlődhessen tovább. Úgy gondolom, hogyha újra, ha le akarjuk zárni ezt a vitát, akkor nagyon fontos, hogy rövidek legyünk, ezért én be is fejezem a hozzászólásom. Bene, grazie. Rendben, köszönöm. Gorgé kollega. Todo el mundo sabe que los españoles Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy a legtöbb spanyol katalán vicceket, vagy portugál vicceket mond. Paulo Rangel persze itt van, úgyhogy nem fogom a portugál viccel kezdeni a hozzászólámat. Ehm, zsidó vicceket meg pláne nem mondok hiszen Spanyolországban mi nagy, több száz éve különböző népek, nemzetek keveredéséből és keveredésében élünk. Sokkal inkább arról beszélnék, hogy az elmúlt időszakban milyen reformok születtek, és milyen döntéseket hozott az Európai Parlament. A változtatásokat intézményesen mindig, amelyeket intézményesen bevezetünk, mindig akkor hajtják végre, amelyek, igen, amikor igen súlyos problémák vannak előttünk. Ez a szerződés is kizárólag a költségvetési stabilitásra vonatkozik. Az Európai Parlament megpróbált egy másik perspektívát is felvázolni. Ami a beruházás befektetési politikával, fejlődés politikával kapcsolatban van. De az elmúlt napoknak és a fejleményeit látjuk, az állam és kormányfők reagálását. Az, amit ma javaslunk, az nem szükségszerűen a költségvetések és alkot és egyéb dokumentumok megszorító intézkedései közé tartozik, nem? A feladat a deficit rugalmasítása, hogy megakadályozzuk, hogy továbbra is gyorsan recesszióba csúszunk át különböző tagállamok javasoltak egy normatív eszközt, ami kizárólag a költségvetés stabilitását tartja szem előtt. És most ezen az eszközön akarunk dolgozni, és most, amikor dolgozni akarunk rajta, a legtöbb tagállam azt mondja, hogy felejtsük el az egészet. A költségvetési stabilitást felejtsük el, mert túl szigorú, és próbáljunk egy másik politikára koncentrálni. Mi is történt? A gazdasági válság problémáját nem sikerült megoldanunk, és az Európai Parlamentnek a feladata csak annyi volt, hogy rá kellett, hogy mutasson, hogy ez a kormányzati eszköz nem felel meg arra, hogy megoldja a gazdasági és egyéb problémákat. Ugyanakkor pedig az Európai Unió intézményes egyensúlya is veszélybe került a kormányzati együttműködésre összpontosítottunk és félretettük a közösségi módszert, elhanyagoltuk a bizottság szerepét is. Úgy gondolom, hogy a végső kérdés, amit nagyon kényes kérdésnek kell tekintenünk, az az, hogy, fenn, hogy egységes álláspontja legyen az Európai Parlamentnek. Tehát nem a saját véleményünket, hanem az intézmények védelméről beszélek most. Éppen ezért nagyon jó lenne, hogyha, ahogy korábban is többször tettük már, tehát nagyon jó lenne, hogyha egy nem hivatalos ülésre kerülne sor, mielőtt még az Európai Parlament a következő hét plenárisán felveti a kérdést az állásfoglalásra kapcsolatban. Messerschmidt, la parola. Uh, thank you, Chair. I will be very brief. I just have a... Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem van csak. Nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy ez az út megmenteni az eurót. De ma a nemzetközi sajnóban azt láttam, hogy Angela Merkel legalábbis Görögországgal kapcsolatban úgy tűnik ugyanezt a véleményt osztja. Úgy tűnik, hogy függetlenül attól, hogy meg lehet-e menteni a görög gazdaságot ezzel vagy más csomaggal, osztja a nemzetközi sajtó véleményét. Nos, a, tri, a tribunus, amely itt a parlamentben most, mint hogyha kialakult volna, ezzel kapcsolatban, ezzel a kis bírósággal kapcsolatban hadd kérdeznem meg tehát nem csak egy-egy mm, országot képviselő vezetők, hanem az eurozóna vezetői, első számú vezetői jeleztették ezt, jelentették ezt ki. Mire következtetünk ezután a későbbiekre vonatkozóan? Köszönöm szépen. Köszönöm, Ronsz úr. <coughs> Ez alapvető politika hogy soha ne tegyünk fel olyan kérdéseket, amelyekre nem tudjuk a választ. Valószínűleg akkor soha nem kellene a nemzetközi szintéren kérdéseket feltenni. Hogyha ez a megállapodás egységes konszenzus nélkül született volna meg, egy magánmegállapodás az Európai Unió keretén kívül, akkor vajon hogyan lehet ezt az intézmények, EU intézményeknek végrehajtania? Vagy lesz -e egyáltalán valamilyen kötelező érvénye? Ez a kérdésem, nem tudom, mi a válasz. Grazie anche per la brevità. Onorevole Le Köszönöm szépen, köszönöm azt is, hogy rövid volt. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szerettem volna köszöntet mondani az Európai Parlament képviselőinek azért, a, hogy ilyen összefogottan dolgoztak, és hogy milyen eh, jó minőségű beszámolókat készítettek a szakbizottságunk számára, a Alkotmányügyi Bizottságnak. Sok dologgal szeretnék fogalma, foglalkozni röviden, nem kívánom elismételni azokat, amik már elhangzottak, mint például a költségvetési szigor vagy fegyelem, szolidaritás és egyebek. Az összes intézményi aspektussal sem kívánok foglalkozni, amiket már nagyon jól felvázoltak, vagy a közösségi módszer szemben a kormányzati módszerrel, és így tovább. Ehhez nincs elég időnk. És őszintén szólva, ahogy már többen is elmondták, meg kell várni, hogy valóban tudjuk, hogy mi lesz a végleges konstrukció, amit majd ebben a szerződés tervezetben megfogalmaznak. Egy dologra szeretnék konkrétan rámutatni, ez pedig a megerősítése a parlamentközi együttműködésnek. És a nemzeti parlamentek bevonása, illetve a parlament közi, megerősített parlament közi munka Európai Parlament és nemzetközi parlamentek között folyna ez. Szerintem ez egy nagyon fontos elem, amit nagyon jól hangsúlyoztak a képviselők, itt mozdultak el a dolgok, a nemzeti parlamentekben folyó munka, a megerősített munka bizonyos értelemben nagyobb összhangban folyik a különböző parlamenti intézmények között. És szerintem ez a kulcs, ami lehetővé teszi, hogy a mi projektünk demokratikus legitimitást nyerjen. Köszönöm az ilyen irányú erőfeszítéseket, hogy megerősítettük valamennyi parlamenti intézménynek a szerepét. Adesso il collegio dei rappresentanti del Parlamento è al completo. Köszönöm szépen. Látom, hogy a parlament valamennyi képviselője itt most jelen van, és mindenki szinte egységes véleményt fogalmazott meg. De azt hiszem, hogy Bok kollégám és Verhofstadt kollégám gyorsan talán zárhatnák ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy később jöttem. Egyszerűen az az oka, hogy sem az irodám, sem pedig én nem néztük meg figyelmesen a beosztásomat. Elnézést kérek még egyszer. Otéri kollega valószínűleg elmondott mindent, ami fontos, nem szeretném megismételni részletesen. Tény és való, hogy Ferhofstadt kollega, Guti kollega és én igazából nagyon átfedő érvekkel vettünk részt, tehát közösen érveltünk az üléseken, úgyhogy egyet is értek azzal, amit Götjé kollega elmondott. A feladat nem az volt, hogy az Európai Unió gazdasági, valuta és pénzügyi politikáját javítsuk, hanem a parlament pozícióját kellett biztosítsuk. És úgy, úgy gondolom, hogy ez mintha sikerült volna. Az Európai Tanács fogja majd először is ezt megítélni, de mm, jelenleg úgy látom, hogy azért ez sikerült. A közösségi törvényalkotás az együttdöntési eljárással együtt kell, hogy végrehajtásra kerüljön, és ez benne van a stabilitási egyezményben is. Nem szabad különböző normákkal dolgozni, mert hogyha különbözőek a normák, akkor azokat közelíteni, illetve egymáshoz össze kell hozni a közösségi eljárásban. A parlament szerepe az volt, hogy a nemzeti parlamentekhez hasonlóan, hogy megfelelő megfogalmazást találjunk. Van azonban olyan kérdés, amivel még nem vagyunk elégedettek, az az elnökök részvételének mértéke. A miniszterek nem látják olyan súlyosnak ezt persze, de mégis fontos lenne, hogyha minden szerződéses partner azonos módon vegyen részt a szerződés végrehajtásban. Pedig még feltűnő különbségek vannak az eurózónához tartozó és ahhoz nem tartozó államok között. Ez szerintem veszélyes, mert a nem eurózónához, az eurózónához nem tartozó államoknak ugyanolyan problémáik lehetnek a nemzeti parlamentjeikben, egy-egy lépés, intézkedés megmagyarázásával kapcsolatban. Úgyhogy az Európai Tanácsnak az ülésén úgy gondolom, erről még nagy vita lesz majd. A szerződés alapvetően három dolgot kínál a közösségi joggal kapcsolatban. Az első az az, hogy a nemzeti jogba átültessék az úgynevezett adósságféket. A második az állam deficit eljárását fordított formában lehet alkalmazni. Ez az Európai Parlament esetében hat, a hatos csomagban van benne, és nem mond ellent a 126-os cégnek. A másik pedig, a harmadik pedig, hogy a Valuta Unió a Lisszaboni szerződésnek értelmében a parlament álláspontjával ellentétesen nem lehet hivatkozási arab. Tehát az Európai Bíróságnak vannak itt lehetőségei. Figyeltünk mindig arra a tárgyalások során, hogy egyébként minden a közösségi jog alapján kerüljön meghatározása, nem pedig ez szerződés alapján, mert ez Európa megosztásához vezetne. Az a kérdés, hogy a gazdaság, melyik gazdaság, a gazdaságpolitikában milyen egyensúly lesz például a megfelelő, nos, ezek nem olyan kérdések, amelyeket meg kellett oldani, hanem ez a fiskális fegyelem kereteibe tartozó kérdés, amely a szerződés alapelve. 3 eladósodás, és 60 százalék is meg van határozva, tehát a mi dolgunk az az, hogy ezt, mint elsődleges jogot betartassuk. A szabályokat betartassuk. Vannak olyanok, akik persze kételkednek abban, hogy Eh, ezt meg lehet tenni, de a parlament mindig is ráirányította a figyelmet arra, hogy ez a fiskális intézkedés persze önmagában nem fogja megoldani a eh, válságot, de úgy gondoljuk, hogy természetesen a strukturális változások, növekedés eh, komponensek ebből táplálkoznak meg, és neveztük ezeket a pontokat, benne is van a szövegben, és úgy gondolom, hogy ez önmagában is fontos. Feltételezem azt is, Hogyha ez így megy tovább, akkor lesznek új kezdeményezések. Nagyon érdekesnek tartaná, tart, nagyon érdekes, hogyha elolvasnák a szövetségi kancellár, a német szövetségi kancellár beszédét, ami megjelent, azt mondta, hogy a fiskális uniónak új szakaszába értünk ezzel, tehát eljuthatunk egy szélesebb dimenzióhoz. Erre figyelnie kellene a parlamentnek, hogy ezt a második dimenziót is bevegyük. A megtakarítással önmagában nem lehet az adósságot elkerülni. Éppen ezért a növekedési oldalt is fel kell vegyük. Azt is figyelembe kell, hogy vegyük. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés olyan elem, amelyről érdemes megbeszélni az eurókötvénynek és hasonló kérdések jelenleg sem a tanácsban, sem a parlamentben nem azonosan értelmezett kérdések. Ez tény, politikai tény. A tranzakciós, a pénzügyi tranzakciós adóról ugyanez a helyzet. Hadd mondjak Fox kollégával kapcsolatban hadd mondjam, mert nagyon örülök annak, hogy megpróbálják ezt a fajta fegyelmet ilyen formában, nem pedig a brit javaslat értelmében kívánják eh, elismerni. Nagy-Británia egyetértését attól tette függővé, hogy az Európai Uniót a pénzügyi piaci rend fenntartás, eh, eh, piaci rendfenntartás feladásához kötötte. Ezt nem engedhetjük meg. Nem engedhetjük meg azt, hogy ez az óriási terület rendezetlen maradjon minden állam bruttó nemzeti termékének összege 55 billiárd, illetve bocsánat, billió euró, az a pénz, ami körbefolyik a világban, az 500 billió eurót, eurót tízszer annyi, eh, mint amennyi az összes, a föld összes országának értéke, nemzeti termékének értéke. Egyszerűen nem lehet megengedni azt, hogy eh, eh, korlátlanul és szabályozatlanul folyjon ez a pénz a világ körben. Egyszerűen nem engedhetjük meg azt, hogy a brit javaslat megvalósuljon, nem szabad feladni a pénz, pénzpiacok szabályozását. A pénzpiacoknak továbbra is a közösségi jog részének kell lenni, Fox úr, és van még egy döntő kérdés, amiben szintén nincsen egyetértés, és ezért nagy-Britániának függetlenül ettől a szerződéstől fel kell adnia a pénzpiacokkal kapcsolatos követelését, hiszen az Európai Parlament is nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezt a fajta boltot ne zárjuk be. Köszönöm szépen, Brock úr. Nem tudom, hogy Verhofstadt úr kíván, hozzá kíván-e szólni, hogyha nem font, tartja fontosnak, hogyha igen, akkor öné a szó. Néhány észrevételt tennék először is. Messerschmidt kollega azt kérdezte, hogy milyen módon lehet ezt az egészet megerősíteni a nyolcas cikkben, megtalálható az, hogy hogyan kerül alkalmazásra ez a szerződés a 273-as cikk felhasználásával. Elég érdekes cikk, de miután még 60 év alatt sosem került alkalmazásra a 273-as, mert a tagállamok egymás ellen lépnek fel a szerződéssel kapcsolatos ügyekben. Nem szerződés sértésért, hanem szerződéssel kapcsolatos dolgok miatt. Tehát ezt a 273-as cikk, ez egy megerősítő elem. Azt próbáltuk meg, hogy a 273-asba egy szerepet adunk a közösségi intézményeknek is. Tehát nem csak arról van szó, hogy egyik tagállam küzd a másikkal mert úgy látom, hogy itt nagyon is lehetséges, hogy egy tagállam a saját parlamentében úgy dönt, hogy egy másik államot támadni kell. Tehát ezért gondoljuk úgy, hogy a jelenlegi tervezetben a bizottságnak is szerepe van, mert a bizottság az, amelyik jelentést készít, és hogyha egy tagállam nem teljesíti a szerződéses kötelezettségeit, akkor a 273-as értelmében elindulhat az eljárás. Tehát, eh, hogy itt már az elején hallott ez még nem végleges megoldás, de a, most ez már, ahogy itten szerepel, ez sokkal jobb, mint ami az eredeti javaslatban volt néhány héttel ezelőtt. Tehát a második észrevételem, elnök úr, az az, hogy meg kell várnunk a végleges eh, változatot, eh, az ma meg lesz, holnap lesz a chatpal meeting, és utána pedig majd lesz egy végeredmény, egy végtermék mondhatjuk így, ami ennek a gyakorlatnak az eredménye lesz. És akkor mondhatja majd ki a végleges álláspontját a parlament. Szerintem egy állásfoglalást kell előkészíteni a jövő héten, amiben először is megnézzük, hogy milyen problémák, milyen pontokat sikerült pozitívan megváltoztatnunk, és aztán meg kell néznünk az is, hogy mik a gyenge pontjai ennek a szerződésnek az egyik, hogy 99%-át másodlagos jogszabályokon keresztül kerül-e megvalósításra, ezt mondta ugye Oli Ren a legutóbbi ECOFIN után, tehát a 99%-ot másodlagos jog, joggal elintézni, és természetesen a szerződés csak a fegyelemről beszél, de nem beszél a szolidaritási elemekről. Úgy gondolom, hogy a fiskális fegyelemmel már dolgoztunk, ott van a six-pack, a szerződés, a két csomag, tehát három elem van, ami a fiskális az a, fegyelmet erősíti. De ugyanakkor van egy másik elem, ami az érem másik oldalával nem foglalkoztunk, ez pedig a szolidaritási kérdés, hogy hogyan lehet valamilyen módon közössé szolidárissá tenni az adósságokat. Vegyük mondjuk Olaszországnak a példáját. Lehet kérdezni Monti úrtól, hogy mit szeretnének, eh, további eh, csökkentéseket, további megszorításokat, de ettől nem fog jobban menni, hogyha egyszerűen 6% fölött vannak. Egyszerűen tarthatatlan. Ezt mindenki nagyon tudja, hogy a fiskális fegyelem mellett, ami szükséges, kell egy olyan rendszer is, ami lehetővé teszi, hogy a kamatokat lejjebb szorítsák ezekben az országokban, ahol baj van. A parlament eh, elnök úr, a tárgyalások során azt az álláspontot védtük, hogy legalább egy eh, támogatási alap legyen. Ez eh, hogy a német közgazdászok javasolták, hogy egy 2,3 trilliós alapot csinálják, ami minden olyan adósságra vonatkozna, ami 6% fölötti, és minden egyes országra legyen egy adósság csökkentő stratégia, kivéve azonkra, akik nem vehetnek ebben részt, és ez konzisztens lenne a Karlsruhei bíróságnak az ítéletével is, tehát nem kellene szerződésmódosítás, és nem kellene Karlsruhei Alkotmánybíróság előtt eljárni. Úgy gondolom, hogy amit most itt tennünk kell, az az, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy ez a szerződés ez végleges legyen, és hogyan tudjuk a következő jogalkotási csomagot felhasználni arra, hogy ezt meg is valósítsuk. Vélemény szerint az egyetlen, a Redemption Fund-dal, ezzel a támogatólappal, hogy legyen egy kettős csomag. Ugye a six-pack, a hat, hatos csomag az megvolt, az módosításra került, elkerül, fogadásra került, most pedig ott van az asztalon a, az Econban a kettős csomag, a two-pack. Tehát ez egy újabb folyamat. Tehát itt nem arról van szó, hogy felkérnek minket, hogy részt vegyünk, hanem ez egy együttdöntési folyamat. Az idő érik, és ez viszi a vitát a visszavásárlási alap kialakításához. Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Köszönöm szépen. Most le kell zárnunk sajnos ezt a rendkívül érdekes vitát. Zárásképpen azt gondolom, mindenképpen köszönetet kell mondanunk a parlament három tárgyalójának, főtárgyalójának az elvégzett munkáért, és hát óvatos optimizmust hallhattunk ki a megjegyzésekből a végleges eredménye kapcsolatosan. Reméljük tényleg jó lesz a végeredmény, és nem sikerül még többet elérnünk a végén, mint eddig. Most szavazunk a DAF jelentésről, ami a jegyzőkönyv megváltoztatását illeti. Sok-sok képviselő itt van, üdvözölhetem Jó Lájnánt is, ő volt az elődöm, ő volt korábban itt az elnök. Láthatjuk tehát a képviselők jelenlétéből, hogy milyen fontos ez a szavazás. Tulajdonképpen túl sok képviselő van itt. Először meg kell számlálnunk a szavazatokat. De úgy tűnik, hogy a néppártnál egyel több személy van jelen. Majd a koordinátor megmondja, hogy ki szavazhat. A szocialistáknál ugyanez a helyzet, ott is egyel több szavazatunk van, azt hiszem. És az ECR-nél is. Csak azok szavazhatnak, akik teljes jogú tagjai a szakbizottságunknak. Talán előjáróban még el kellene mondanom néhány dolgot a szavazás előtt. Arra szerettem volna még emlékeztetni mindenkit, mielőtt szavazunk, hogy az első szavazás az elkompromisszum megváltoztatására vonatkozik, a szavazólistán 15-ös áll, 15-ös cikk el, de hát az már benne van a kompromisszumban gyakorlatilag. Már ha elfogadjuk a kompromisszumot, tehát talán jó lenne először a 15-ösről szavazni, mert ezzel automatikusan lefedjük a másikat is. Tehát az elkompromisszumos javaslatról szavazunk, kérem, emeljék fel a kezüket, ha azt elfogadhatónak tartják. Rendben van, elfogadtuk. Világos volt a többség, de azért megkérdezem, ki van ellene? Egy képviselő van ellene, tartózkodás, senki nem tartózkodik. Jó, elfogadtuk. Ezzel lefettük gyakorlatilag az egyes az ötös és a tizenötös módosítót, ez azt jelenti, hogy most az egyes bekezdése kapcsolatos módosítókról szavazunk, a 15-ös már megvolt, ezzel most a 16-os módosítóra térünk rá. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. A következő a 17-es módosító, és a 18-as és a 19-es. Mellette ellene elutasítottuk. A következő, a 20-as módosító, Hefner úr nyújtotta be, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Még pedig nagy többséggel utasítottuk el. A következő 22-es módosító Jó, most megértettem. Tehát a 22-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 23-as módosító. Mellette ki van? Ellene. elutasítottuk. A kompromisszum. Szóbeli módosítással Gualtieri úr. Szerepel a választási listában a determine, determine, propose-ra változtassuk, tehát a meghatározást javaslatra és van egy olyan kérés is, hogy külön szavazás legyen. Tehát az első felét szavazásra bocsátom, ahol a szóbeli indítvány van. E tegyék fel a kezüket, akik támogatják. ellene csak én vagyok. Rendben, akkor elfogadtuk. A második részére térünk most rá az elkompromisszumnak. Itt a matematikai képletről van szó. Tehát a matematikai képletről van itt szó, ki van mellette, Ki van ellene? Tartózkodás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 csak ketten voltak ellene. Következő módosító, 24-es módosító, azt fedi az iménti kompromisszum, 27-es a következő. Erről szavaznunk kell, tehát ki van a 27-es mellett? Ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 25-ös módosító. Scholz úr módosítója. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 26-os. Sandergaard módosítója mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 28-as módosító. itt, mint ahogy az alkompromisszumnál is tettem, amikor megfetez, megszavaztattam először a 15-ös módosítót, itt most azt javaslom, hogy először szavazzunk a 28-as előtt a kompromisszumról, a D kompromisszumról. Tehát akkor most a D kompromisszumosról szavazzunk ki, az, aki mellette van, ezeket fel ki az, aki ellenzi, tartózkodás egyhangulag. Tehát akkor a 28-as az rendben, és azonnal rátérünk a gére. A jelentéstevő szólhat talks between the groups, I would like to... A frakciók közötti megállapodások értelmében szeretném visszavonni a szóbeli kompromisszumot a J-ben, és szeretném javasolni, hogy a 29-eset támogassuk, és szavazok le a 30-ast. Hogyha így járunk el, akkor ezzel gyakorlatilag az eljárás és az ütemterv kérdése is megoldódik, ami a választási naptár elfogadását illeti, azt hiszem mindannyian erre törekszünk különböző úton, módon. Így tehát ennek értelmében visszavonom a szóbeli módosítást, és azt javaslom, hogy támogassuk a Gualtieri 29-es módosítót. Rendben, köszönöm szépen, Dáfor. Akkor visszavonjuk a G kompromisszumos módosítót, és a 29-es Galtieriről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy ellenszavazat volt, tehát akkor elfogadtuk. és akkor e, okafogyottá vált a módosító, ugye? Akkor most térjünk rá. On peut Akkor akkor következik a 31-es módosító, mert a 30 oka fogyott, 31-es mellette ellene, elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 33-as mellette, ellene, elutasítva. Akkor most a B kompromisszum következik, mellette tegyék fel a kezüket, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez fog, lefedi a 34-eset is, tehát közvetlenül a 35-ösre lépünk át, Galtieri mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os Viland mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor most rátérünk az i kompromisszumos javaslatra. mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ezzel az ABC módosítókat is lefedjük. Tehát 42-43 és az egész hetes jegyzőkönyvet. 11-es bekezdés, 37-es módosító mellette, tegyék fel a kezüket, ellene, elutasítva. C kompromisszum a jelentéstevőjé mellette, ellene, kettem ellene, tartózkodás, elfogadva. Ez fedi, a 38-39-eset, ezekről nem kell szavazni. D kompromisszum jelentéstevőtől szóbeli módosító van. D kompromisszum mellette. Jó, jó. Ja, hogy ezt már megszavaztuk, még jobb, elfelejtettem. Ah, sì, sì, grazie. Grazie, avevo dimenticato. Era già votato. Jó, jó, köszönöm, el, elnézést, elnézést, már megszavaztuk. Rendben. Akkor megerősítettük ezt az elfogadást. 40-es Rangel. De ez okafogyott, miután a D-t meg elfogadtuk. egyes, az is már lefedésre került, mert az elkompromisszumról már szavaztunk. Akkor most következik Gualtieri kettes módosítója mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas módosító, ez is Galtieri, mellette, ellene, elutasítva. F kompromisszumos jelentéstevőjé mellette ellene hárman ellene elfogadtuk. Ez fedi a négyeset, erről nem kell szavaznunk, az ötös ugyancsak fedett, az e-kompromisszum fedi, és akkor most rátérünk a hatos módosítóra Galtieri mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes módosító, Galtieri módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva nyolcas módosító, ez fedi a G, tehát nem kell szavazni H kompromisszum, ami fedi a 9 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. következő, a 9-est ugye a H kompromisszum lefedi, a 10-es következik. 10-11-es? Nem, külön kell szavaznunk. 10-es mellette ugyanarról van szó? Akkor mégiscsak együtt szavazunk. 10-11. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 13-as és 14-es azonos és törlésre irányul, tehát egy mellette, ki az, aki támogatja, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as módosító következik, Wieland. Tehát, akkor végszavazás következik az Európai Parlament állásfoglalási javaslatáról. Ki az, aki támogatja? 17-en mellette ellene. Heten ellene, tartózkodás, egy, egy tartózkodás. Tehát 17-en mellette, 7-en ellene. Dafur. Tehát a végére értünk ennek a ö, fájdalmas fárasztó résznek, majd meglátjuk, mi lesz a plenárison, és akkor most rátérhetünk a másik jelentés szavazására, az is Dafuré. il protocollo relativo alla Repubblica Ceca. Se il collega Duff vuol prendere la parola... Eh... A Cseh köztársaság kártájának kapcsolatos meghallgatásról van szó. Duff úr, nem sikerült a cseh jegyzőkönyvvel kapcsolatos módosításokat megbeszélni, ezért röviden, ha lehet, Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az előadó miért ellenzi a cseh köztársaság kérésének jóváhagyását, illetve a cseh köztársaság volt kormányának kérését. Én úgy gondolom, hogy a 30-as számú jegyzőkönyv amelyet a, amelyhez a csehek kapcs, ö, csatlakozni szeretnének. Kezdettől fogva nagyon ellentmondásos eszköz, amelyet Blair úr brit miniszterelnöksége idején próbált az alsóházban újra tárgyaltatni, hiszen korábban az alsóház optaltal kilépett ebből. De Blair úr tévedett, és és azok, akik az optaltot megszavazták, úgy gondolták, hogy nekik van mindig igazuk. A jegyzőkönyv rendszere alapvetően kétség megkérdőjelezhető, és jogbizonytalanságot, politikai zavart okoz. Soha nem támogatta ez a parlament ezt, de nem támogatta a cseh parlament sem. Vámen úr az elnökség részéről tegnap azt mondta, hogy a, a tanács megtette kötelességét, és ezért támogatja a cseh köztársaság kér, a cseh kormány elnézést kérését. Ez az ő feladatuk. A parlamentnek azonban más a funkciója, és minket arra kértek, hogy fogalmazzuk meg véleményünket. Az én véleményem erre vonatkozóan negatív, és azt szeretném, hogyha elutasítanánk az összes módosítót, és megvédenénk az alapvető jogok kartájának hitelességét és egységét. Vuole intervenire, lo può fare, dato che il punto era... Jó. Úgy látom, hogy más nem kér szót. Nem is lehet erre most módot adni, úgyhogy ugyan itt van a napi rendünkön ma Vasmáker asszony és Brantúr. Prego. Köszönöm szépen. Nem értettem a nevemet, ne haragudjon, azért nem válaszoltam azonnal. De ha lehet, árnyék előadóként összefoglalnám a tényeket. Helyesen elhangzott mindkét kamara a cseh köztársaságban, a Lisszaboni szerződést minden melléklettel 2008-ban előfeltétel nélkül elfogadták. Kétszer azonban az elfogadás során felvetette, hogy a Lisszaboni szerződésnek meg kell, hogy feleljen a cseh alkotmány. A cseh köztársaság az elnök nevében, az elnökön keresztül azt kérte, hogy a 30-as jegyzőkönyvhöz vegyék fel ezt a kérést a konvent összehívásának mellőzéséről. Tény azonban, hogy a kérdést adott időben nem tisztázták, és a cseh köztársaság utolsóként ratifikálta a Lisszaboni szerződést, ezért elvárom, hogy most legalább kiegészítőleg a Nemzeti Parlament és a kormány végig tárgyalja ezt a kérdést újra, és adott esetben a 30-as protokolt módosítsák. Vagy, vagy legalább ne kapjon mandátumot, megbizatást erre, a, ennek a végrehajtására. Mégis ez a javaslat az opt-out alkotmányosságát kérdőjelezte meg és a kormányt is felszólították arra, hogy a követelésétől álljon el. De ez, erre nem került sor. Gyakran élvernek persze azzal, hogy a jegyzőkönyv önmagában semmis, és a nemzeti törvényalkotás gyakran az alapvető jogok kartáján túlmutató rendelkezéseket tartalmaz. Ezért a jogi elemzést egy jogi szaklapból szeretném idézni, ahol a Cseh Köztársaság jogi ügyeivel kapcsolatos egyik szakértője már 2008-ban jelezte, hogy a jegyzőkönyv nem lehet az opt-out kivétel okának tekinteni. A jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyvnek jogi következményei vannak. Feltételezhető, hogyha a jegyzőkönyvet a cseh köztársaság elfogadja, akkor ott azt jogi erejű formába kell önteni, és az Európa és a jogokról, korlátozásokról az Európai Bíróságnak kell majd döntenie. Ez a, az idézet vége. De nos, a cseh köztársaságban attól tartanak, hogy a jegyzőkönyv, a 30-as jegyzőkönyv elfogadásával a cseh állampolgárok jogait korlátozzák, illetve a lehetőséget erre megnyitják ezért tételezik fel, hogy jogbizonytalansághoz vezetne ez. Azt kérem önöktől, hogy zárjuk le, ahogy az előadó is mondta, ezt a kérdést, és azt javasoljuk a tanácsnak, hogy ne tárgyaljanak erről a kérdésről. Köszönöm. Bene, grazie. Rendben, köszönöm szépen. Akkor Söpflin úrnak adom meg a szót. Thank you, Köszönöm szépen, elnök úr, és rövid is tudok lenni. Úgy tűnik, hogy ez egy teljesen világos példa, tankönyvi példa arra, hogy a politika és a szabály eltűnnek. A politika az egyik, a, a jog a másik irányba mutat. A politika azt mondja, hogy ígéretet tettek, tetszik vagy sem, bármilyen oknál fogva ahogy tudom, nem tudom, de ahogy én tudom, Dafurnak van igaza, a történészek majd eldöntik, tör, minőség, stb. stb. De az ígéret elhangzott, és ezt tiszteletben kell tartani. Végeredményen majd meglátjuk, hogy hogyan fog dönteni a cseh parlament, bár van bizonytalanság ebben, egyetértek. Nem elég világos különbség van a két ház között, vélemények között, lehet, hogy az egy kamarás rendszert is be kellene vezetni, ezt nem tudom, de minden esetre én azt mondanám, hogy tetszik vagy sem, tiszteletben kellene tartanunk a politikai ígéreteket. Köszönöm. Onorevole úr. Yes, uh, Mr. Dafur jelezte Tony Blair nyilatkozatát, és amely azt csugalta, hogy Nabitánia kilép ebből az optalt révén. De fontos itt, hogy ki mondta ezt. Az a gondolat, hogy az alapvető emberi jogok kartájából kilépjünk, az elsősorban azoktól származott, akiket arra ösztönözletek, hogy fogadják el a Lisszaboni szerződést, illetve szavazzák meg ennek az elfogadását. Tehát nem az Egyesült Királyság választói utasították el népszavazásban, hanem az alsóház szavazására épült ez. Nos, nem vagyok teljesen biztos ebben az egészben de nem azt mondom, hogy nem volt világos, amit Dáfor elmondott, sőt, éppen, éppen ellenkezőleg a konfúzióról nagyon világosan, a zavart nagyon világosan foglalta össze. Persze van ellentmondás, de mégis úgy mondom, hogy ö, ö, remek összefoglaló tartott erről. Gulliver utazásaira hasonlít ez, ahol Gulliver a vala, Anglia vallási különbségeire kérdezett rá, és azt mondták, hogy a, a nagy és a kicsi vége, végűek között van a választóvonal, amiről nem lehet tudni, hogy micsoda, de Lengyelország vagy az Egyesült Királyság megközelítésében ugye az egyik meg akarták akadályozni a jogszabályok elfogadását, a másik pedig éppen biztosítani akarta, de, de különböző irányból mégis öm, ugyanarra lukadtak ki végül is. Valószínűleg az optatnak ez volt az, a, az előnye. Köszönöm szépen. Nem tudom, Dafur kínál-e reagálni erre? Nagyon röviden Bronzúr kérdésére hadd válaszoljak. Nem volt abban a megtiszteltetésben részem, hogy Blair úr megkérdezzen engem erről, és tanácsot adhassak neki, de a konvent régi tagjaként, amely a, a kartát szövegezte, jeleztem, hogy mi lenne a tanácsos, de ezt nem fogadták el. Az Európai Parlament tartsa magát ahhoz, ami, ami az ígéretben elhangzott. Siamo allora alla, ai voti. Come... Rendben van, akkor most rátérünk a szavazásra. A tartalom ugyanaz, de két pont van itt. Az első a konzultációkra vonatkozik, a másik meg a döntés engedélyezésére irányul. Arra vonatkozóan, hogy ne legyen konvent az ügyben. Az első dokumentumról szavazunk, első módosító, amiről szavazunk a hármas módosító. Mendez de Vigo úr nyújtotta be, Söflin úr most átvette, ki van mellette, ellene. A hármast ezzel nem fogadtuk el, a négyest visszavonták, A négyest tehát visszavonták, egyes módosító, Messerschmitt mellette. Ellene. Ezt sem fogadtuk el. Itt van még a kettes módosító. Az M Rambulum bekezdésről van szó mellette. Ellene. Elutasítva. Zárószavazás. az egész jelentéssel kapcsolatos zárószavazás, ki van mellette, ellene. Nem fogadtuk el. Hát most mit tévők legyünk? ricominciare da capo. Vabbè, non è approvata, dobbiamo ricominciare da capo, quindi non si vota nemmeno la seconda. Hát nem, nem fogadtuk el, hát akkor előről kell kezdeni a munkát. Elnök úr, a szakbizottság véleménye a jelek szerint az, hogy a parlamentnek talán nem kellene a véleményét megfogalmazni az Európai Tanács felé, és ezzel véget vetnénk az ügynek. Az a gyanúm, hogy a második döntésünk a konventről gyakorlatilag most már feleslegesé vált okafogyottá vált gyakorlatilag. De érdekelne a véleménye ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Grazie.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 véleményt adni a tanács számára. Nem adtunk véleményt, e, tehát a szavazással nem oldottuk meg a problémát. De hát mindenképpen kötelesek vagyunk <clears throat> e, véleményezni. Tehát ezért mondtam, hogy kezdjük az egészet előről. Nincs e, végszavazás, nem voltunk képesek véleményt mondani, holott kötelességünk valamit mondani, tehát kötelességünk véleményezni. És most Duff kollega felé fordulok, hogy akkor a másik kérdésről kellene talán szavazni, hogy egy konvent az jó dolog-e vagy sem, azt nem tudom, Szerintem igen, de azt mondom, hogy akkor a másodikról szavazzunk most. Dáfor, mondjál, mi a véleménye? Azt gondolom, hogy a vélemény tartalmáról folyó vitában talán a koordinátorok még megbeszélhetnék, hogy mit évők legyünk, de azt hiszem, hogy egyelőre nincs értelme egyszerűen tovább folytatni a mai napon a döntést a dossziéről. Tehát nincs értelme ma döntenünk arról, hogy most legyen-e konvent, avagy sem. Én előnyben részesíteném azt a megoldást, hogy ezt a dossziét felfüggesztjük. Tehát ez a vélemény a jelentéstevőnek, hogyha a szakbizottság egyet egyetért, kivexenézzük, hogy egyetért-e a bizottságok, hogyha igen, akkor a felfüggesztést el, el tudjuk fogadni. Jó, akkor eldöntöttük ezt, és ezzel befejeztük a szavazásokat. Akkor most rátérünk a 15-ös pontra. Tehát az Európai Bizottság kérésére és Hefner kollega javaslatára, aki a vélemény eh, eh, foglalkozik, eh, Berranc asszonyt meghívtuk, a, hogy ismertesse a bizottságnak a javaslatát az európai a polgárok 2013-as évéről. Egy kis csendet kérnék a teremben. kérem, hogy a beszélgetéseket a termen Pregerei la signora Bernarcez di eh, dirci, illustrarci. Megkérem Bernarcez asszonyt, hogy eh, ismertesse ezt a eh, bizottsági javaslatot, ami a polgárok európai évére vonatkozik. Öné a szó, asszonyom. Thank you, Chair, for inviting... Köszönöm szépen, elnök úr, hogy bemutathatom az Európai Bizottság javaslatát az Európai Polgárok évével kapcsolatosan 2013 vonatkozásában. Hölgyeim és uraim, biztosan emlékeznek rá, hogy 2010. decemberében az Európai Parlament a bizottságot felkérte arra, hogy tegyen javaslatot erre az évre, annak érdekében, hogy lendületet nyerjen az európai polgárságról szóló eszmecsere, és annak érdekében, hogy tájékoztassuk az európai polgárokat a jogaikkal kapcsolatban. A 2013-as év az európai polgárok éve egy nagyon fontos kontextusban kerül megrendezésre, egy évvel az európai 2000, parlamenti 2014-es szavazások előtt. Ugyanakkor ez lesz az EU-s polgárság 20. évfordulója is. Ezt a koncepciót a Maastrichti szerződés vezette be. Tudjuk, hogy nagyon nehéz gazdasági pénzügyi helyzetben van Európa, éppen ezért még nagyobb erőfeszítésekre van szükség, mint valahogy az európai polgárokat aktívan bevonjuk az európai projektbe, és hogy mi jobban el tudjuk magyarázni, milyen lehetőségeket és jogokat kínál az Európai Unió. Az Európai Év négy alapvető elgondolásra épül. Az első az, hogy az európai polgárok a leginkább az utazás, a külföldön utazás, a tanulás, külföldön tanulás és tartózkodás szabadságával kötik össze a polgárok az Európai Unió koncepcióját. Tájékoztatni kell a polgárokat arról, hogyan élhetnek jogaikkal, és hogyan e- élvezhetik azok előnyeit. Az eszmecsere azonban meghaladja majd a szabad mozgás jogát, választójogi, jogokról is lesz szó, petíció benyújtásának lehetőségéről is, és az európai polgári kezdeményezésről. Sok-sok területen ismertetni tudjuk majd a polgárokkal a lehetőségeket, és beszélni fogunk azokról az akadályokról is, amelyekkel szembesülnek a polgárok nap mint nap. Egy széles körű eszmecserének az alapját képezi ez, arról, hogy az Európai Unió hogyan tudja javítani az emberek életét. Az Európai Unió talán hozzá tud járulni ahhoz, hogy visszanyerjük a polgárok bizalmát az Európai Unióban. A gazdasági válság idején még fontosabb mindez, mint valaha. Elengedhetetlen fontosságú, hogy a polgárok ismeretek alapján tudjanak döntéseket hozni, a személyes életükkel, magánéletükkel kapcsolatosan, és más egyéb döntésekben is. Közvetlen kapcsolat áll fenn a jogok és a polgári részvétel között. Az Európai Év ezeket az összefüggéseket szeretné kiemelni, és szeretné folytatni azt a széles párbeszédet, amely kialakult az elmúlt években, főként 2010 után a polgárok és az intézmények között. Emellett fontos felhívni a figyelmet az akadályokra, és az eszmecserét lefolytatni, de ez nem elegendő önmagában. A 2013-as év célja, hogy az európai polgárok Európához tartozását erő, erősítse, valamint az európai integrációban való részvételt. Hadd hangsúlyozom, hogy a bizottság javaslata mind a konkrét jogokra kitér, mind a lehetőségekre is, azáltal, hogy egy átfogó koncepciót alkalmazunk az európai polgársággal kapcsolatosan számunkra, a polgárok európai éve kiváló lehetőség lesz arra, hogy megmutassuk, hogy a polgárok a politikai tevékenységünk lényegében, lényegét képezik, körülöttük forog a tevékenységünk, és hogy elmagyarázzuk, mi az európai polgárság. Ezáltal olyan európai témákat tudunk majd felvetni, amelyek közvetlenül érintik az európai polgárokat. Kéz a kézben együtt kell működnünk a többi európai intézményekkel, az Európai Parlamenttel, a civil társadalommal, a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal. Ez a megközelítésünk nagy mértékben növeli az eredményeket, és az év politikai hozományát is. Az Európai Unió az eszközök és szereplők összefogásán ból táplálkozik. Ilyenképpen azt szeretnénk elérni, hogy minden szereplő felhasználja a rendelkezésére álló eszközöket. Az eurónak megvan a finanszírozása, a maga jogszabály, joganyaga, megvannak a maga szakpolitikái, megpróbáljuk mindezt a polgárok szemével látni és láttatni, valamint annak alapján, hogy mik az ő szükségleteik és elvárásaik. Tudom, hogy önök közül többeket foglalkoztat az európai év mérsékelt költségvetés, ennek két oka van. Egyrészt ez egy politikai üzenet ezekben a nehéz időkben. Hogyha az emberek béreit, nyugdíjait és szociális támogatását csökkentik, akkor elfogadhatatlan lenne, hogy hatalmas költségvetéssel ruházzuk fel például az európai évet. Az európai év nem egyszerűen tájékoztató kampány, sok olyan intézkedést foglal magába, amelyet számos szereplő foganatosít, és amelyekkel az EU-s polgárok számára legfontosabb témákat érinthetjük. Az év célja, hogy felmutassa, hogy az EU eszközei, jogszabályai közül melyek azok, amelyek a leginkább a polgárok szükségleteire irányulnak. Ezért ez az európai év gyakorlatilag mutatja majd be azt, hogy a polgárok milyen szerepet játszhatnak az Európai Unió cselekvésében. Egy központilag irányított kommunikációs kampányt szeretnénk elindítani, és a kommunikáció egy kulcsfontosságú kifejezés, ugyanis szeretnénk nem csak tájékoztatni akarjuk a polgárokat, hanem szeretnénk az ő visszajelzésüket is megkapni hogy számukra mit jelentenek az EU nyújtotta előnyök, illetve az, hogy politikai szereplőként részt vehetnek az Európai Unió alakításában. Lesz egy weboldal, a szociális médiákon, a szociális hálókon keresztül megpróbáljuk elérni a polgárokat, és számos más egyéb csatornákon, és mindenféle szinten. A 2013-as Európai Polgárságról szóló jelentés szintén alapját képezi majd az eszmecserének, és egy konkrét eredménye lesz ennek az évnek. Emellett számos rendezvényt is megszervezünk, szorosan együttműködve a civil társadalommal, a két soros elnökséggel, és a helyi szintű szereplőket is el akarjuk érni. Az európai információs irodákat is mobilizáljuk ehhez, valamint a helyi hatóságokat is. Tehát minden földrajzi szinten és minden szereplő által végrehajtásra kerülnek majd a különböző intézkedések, és megszervezik majd a rendezvényeket. 2013-ban az Európai Polgárok éve az Európai Polgári Program egyik prioritása is lesz. A legfőbb cél az, hogy az EU-s szintű részvételt erősítsük. Emellett az alapjogokkal foglalkozó programnak is ez lesz a prioritása, és szorosan együtt fogunk működni a bizottság fiatalok mozgásban kezdeményezésével is csak hogy egy példát mondjak. Az európai évnek egy nagyon nyitott, rugalmas kerete lesz, ezért sok szereplő részt vehet majd benne, és hozzájárulhat a 2013-as év megszervezéséhez. Hölgyeim és uraim, várom az önök javaslatait, és nagy örömmel várjuk az együttműködést önökkel a 2013-as év megszervezésében. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm, asszonyom. Úgy gondolom, hogy jelentéstevőnk Hefner úr is hozzászólhat, és feltételezem, hogy az illetékes szakbizottság, a LIBE szakbizottság, amely el fogja fogadni május vége előtt a jelentését, tehát akkor a mi véleményünknek május 20-áig kellene, hogy elkészüljön. Tehát még van időnk gondolkodni 20, február 27-én. De hallgassuk meg az első észrevételeit a jelentés készítőjének. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm szépen először is Bernár asszonynak, mi ma már szeretnénk röviden tájékoztatást kapni a bizottság részéről, ez már részben meg is történt, és én leszek a téma jelentéstevője itt a szak- szakbizottságban, éppen ezért érdekelne az is, hogy a kedves kollégek mit gondolnak az évről, a polgárok európai évéről, annak érdekében, hogy legyen egy tervezet, amelyről aztán márciusban szavazhatunk, és ez azért jó, mert így nem egy kész dokumentumot kap a szakbizottság, amelyről aztán már nincs vita lehetőség, hanem korán bekapcsolódhatnak a vitába a kollégák. Nem szeretnék ma részletekbe bocsátkozni, az alapvető irányt szeretném felmutatni, amelybe haladni szeretnénk. Az eddigi tárgyalások megbeszélések alapján azt mondhatom el, hogy a Polgárok Európai Éve kiváló lehetőség számunkra, az EU számára összességében is, de főként az intézmények számára, az Európai Bizottság és a Parlament számára, a tekintetben, hogy világosá tehetjük a polgárok előtt az EU jelentőségét ebben az évben, is, hogy világosá tehetjük azt is, amit a bizottság is elmondott a programja bemutatásakor, nevezetesen, hogy az Európai Unió középpontjában a polgárok állnak, és nekik kell állniuk. A rákövetkezendő évben szervezzük meg ugye az európai parlamenti választásokat, és ugye egy olyan szakaszt, egy olyan időszakot követ ez az év, amikor az Európai Unió egyik csúcsról, csúcstól a másikig rohant, kellett rohannia, és ezért azt gondolom, hogy jó, jól tesszük, ha kihasználjuk a lehetőséget, és világosát tesszük, hogy a polgárok képezik az EU fellépésének a középpontját, és nem csak kívülállók, akik a partvonalról nézik, ahogyan döntéseket hoznak a nevükben. Ezért számunkra fontos, hogy a mobilitás, a mozgás szabadsága annak szempontja mellett, amely területen egyébként a bizottság már számos jó javaslatot tett, hogy emellett a polgárok bevonásának, részvételének a kérdését a legkülönbözőbb szintekben, szinteken középpontba állítsuk. És a tervezett kommunikáció nem csak egyoldalú kommunikáció, ezt is jónak tartom. Tehát nem csak felhívjuk a figyelmet, növeljük a tudatosságot a meglévő jogokkal kapcsolatosan, hanem fordított irányú is lesz a kommunikáció, mi is meghallgatjuk a polgárokat, meghallgatjuk őket a problémáikkal kapcsolatosan, és azzal kapcsolatosan is, hogy milyen ötleteik vannak a jövőre vonatkozóan. Mi ezt a mi állásfoglalásunkba be szeretnénk építeni, ki szeretnénk ott domborítani. Emellett a jogalap kérdése is szerepet játszik, a finanszírozást is meg kell nézni, de csupán ennyit szerettem volna elmondani egyfajta iránymutatásként, és érdekelne, hogy a többi kolléga esetleg mivel egészíteni ki a szakbizottságunk véleményét, állásfoglalását, és aztán a következő ülésen egy konkrét írásos javaslattal állok majd elő. Eh, köszönöm szépen. A kö következő kértek szót, Guerrero, Bronz úr, tehát akkor Guerrero-nak adom meg a szót először. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Amúgy sincsen túl sok időnk, ahogy jelezte. A jövőben Ráadásul egyet is tud, és ehhez, ezen kívül még egyet is tudok érteni azzal, amit Hefner úr mondott jelenleg. Akkor, amikor az európai állampolgárok egyre nagyobb mértékben eltávolodnak a gazdasági válság miatt, az Európai Uniótól, a nehézségek miatt, amelyek egész Európát érintik, Pont az ilyen időben nagyon fontos, hogy közvetlenül tudjunk szólni az állampolgárokhoz, hogy közvetlenül meg tudjuk mutatni hogy az Európai Unió egy jogi projekt, egy esélyprojekt, a polgárok projektje. És ez az oka annak is, hogy a Lisszaboni szerződés az állampolgárokra, a polgárságra összpontosít, és ezért indítottuk el a polgári kezdeményezést. Ez egy új terület lesz, és 2013 az európai polgárok éve lesz azok, az a több millió európai polgár lássa, hogy az Európai Unió esélyeket, jogokat biztosít. Ez az oka annak, ahogy Héfner úr eljárt, és ahogy a bizottság is eljárt. Ez fontos. Nem szabad, hogy csak a Libeszak bizottságra figyeljünk, tehát csak az állampolgárok szabad mozgására, nem? Fontos, hogy ezt kiterjesszük, megnyissuk, hogy jogokat, esélyeket, információt is biztosítsunk, ezekről is beszéljünk a legszélesebb értelemben. Ez azt is jelenti, hogy az állampolgároknak nem csak az Európai Unióban mozgó egyénekként kell megjelenniük, hanem teljesen mindegy, hogy hol vannak, mindenütt jogokkal rendelkeznek az, e- amelyeket az Európai Unió biztosít. Ezért bátorítanám Hefner urat, hogyha ezt a szöveget majd írja, akkor abban az áll, akkor amellett álljon ki, hogy a Libe bizottság szövegét kiterjesszék. Köszönöm szépen, erre, úr, Gerére volt, Bronx úr. Thanks, um, Köszönöm szépen. Az állampolgár illetve az állampolgár egy-egy tagállam jogértelme meghatározott tagjai. Ha jól értem, az Európai Uniós állampolgár szóta, vagy kifejezést a Maastrichti Szövetség vezette be. A szövetségi szót kivették az első tervezetből John Major brit miniszterelnök javaslatára, mert a föderális az azt jelenteni, hogy azt sugalná, hogy államot akarunk létrehozni, de nem sikerült egészen sikerrel, jár, sikerrel járnia, hiszen az állampolgárság szót nem tudta kivenni. Az állampolgárság az azt jelenti, hogy az Európai Unió állam, mint entitás része, ahogy a politikusok is kevésbé elegánsan mondják, hogy olyan, hogy olyan ez, mint hogyha, na hát olyan, mint a kacsa, úgy úszik, mint a kacsa, úgy hápog, mint a kacsa, lehet, hogy akkor ez egy kacsa. Az állampolgárságnak központinak kell, e, központi elemnek kell lenni az Európai Unióban, nem csak mellékes, marginális elemnek. De mégis kizárták őket, a leg, kizárta ezt a gondolatot, és az állampolgárokat is a legtöbb ország eljárásában például a különböző szerződésekről nem volt népszavazása helyett állampolgári kezdeményezést adtak, lehet, mint lehetőséget nekik. Az nem valószínű, hogy az egyes vagy kis állampolgári csoportok nagy számban fognak ilyet indítani. Ráadásul igen hamar el is lehet ezeket uta, utasítani, hiszen az európai értékek ellen vannak frivolok, vagy ahogy Sefcovics úr mondta, az Európai Unió érdekével szembe mennek. Úgyhogy az állampolgári kezdeményezés igazából nem ad az állampolgároknak valódi hatalmat. A valódi erő, ami esetleg eh, erőt jelenthet a népszavazás, azt nem biztosítják számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bronz úr. Eh, Thanks. Eh, Köszönöm szépen. Ahogy elhangzott már, az állampolgárok állnak tehát a középpontban, ők a legfontosabbak az Európai Unió intézményei számára. Azt hiszem, néha ők maguk is elfeledkeztek erről. Például akkor, amikor az információhoz való hozzáférésről beszélünk nem, a, nem adják meg az embereknek az összes információt, ami ahhoz szükséges, hogy elmondhassák, amit akarnak. Úgy gondolom, hogy most, amikor erről a kezdeményezésről beszélünk, akkor konkrét javaslatokat kell tennünk. Nem csak Nem, valódi hatalmat nem adunk nekik, csak néhány apróságot. És nagyon fontos ezt, hogy kimondjuk, mert a bizalom az európai államok körében valóban nem akkora, mint kellene lenni, lenni kellene, és tennünk kell valamit. Már csak azért is, mert lesznek a választások. És a, ha a választásokon megint olyan lesz a részvételi arány, mint korábban, 30%-os, akkor komolyan el kell gondolkodjunk, hogy egyáltalán hogyan mm, gondoljuk azt, hogy az állampolgárok nevében bármiről döntsünk. Megpróbálom tehát azt, hogy konkrét javaslatokban gondolkozzunk. Ezért úgy gondolom, hogy az információhoz való hozzáférés az egyik legfontosabb dolog. Mert csak ezután jöhet az, hogy mi és az állampolgárok megmondhatjuk, hogy hogyan változtassunk a javaslatokon, stb. Köszönöm. se Köszönöm szépen. Hefner úr, lekívánja ez elzárni. Igen, köszönöm szépen. Minden hozzászólónak köszönöm világosan hallottam a konkrét javaslatokat és a dokumentumokhoz való hozzáférés, információhoz való hozzáférés, stb. Nos, a javaslatot ebbe az irányba fogjuk terelni. Bronx úr, röviden hadd mondjam el, hogy igen, a, valóban a, a közös Európa középpontjában az állampolgárok állnak, de azt is gondolom, hogy nagyon sokat kell még tegyünk azért, hogy ez a valóságban is sokkal erőteljesebben élhető, tapasztalható legyen. Tehát az én célom nem csak az, hogy akár cinikusan is negatívan leírjam a dolgokat, hanem azt akarom, hogy megnézzük, hogy hol lehet hozzájárulnunk ahhoz, hogy jobb irányba menjünk, és hogyha ez sikerülne, akkor eh, az állampolgárok évehez eh, segíthetne. Azt kérem a többi frakciót is, hogyha konkrét javaslataik vannak a amelyeket szeretnének, hogyha bevennénk eh, a javaslatra, amit a következő ülésen majd előterjesztek, akkor kérem, hogy azokat adják át meg, vagy juttassák el nekem. Köszönöm szépen. Jó. Most már világos minden. Február 27. Ekkor megint napirendre tűzük az európai állam polgárok évét, akkor Hefner kollega előterjeszti a javaslattervezetet, aminek az alapján aztán már meg könnyebben fogunk tárgyalni, illetve vitatnikozni, hiszen ennek csak az első eleme volt már. Jó, a következő a 16-os napi rendi pont az eljárási szabályzat módosítása, figyelembe véve az Európai Parlament nemzeti kormányokat képviselő intézményekkel fennálló kapcsolatainak alakul, átalakulását, a Lisszaboni szerződés hatályba lepését követően. Lamaszur úr az előadó, aki itt is van, hagyj jelezem, hogy november 20-án egy munkadokumentumot terjesztettek elő, és egy kezdemény, saját kezdeményezési jelentést is kellene írnunk ezzel a dokumentummal kapcsolatban. Tehát a más kormányzati szervekkel, stb. kapcsolatban. De ma alapvetően arról van szó, hogy államaszúr jelentésnek egy részét az ügyrendel kapcsolatos, az eljárási szabályzat módosítását beszéljük el, de Lámaszúr biztos sokkal pontosabban el tudja mondani mindezt. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, ahogy ön is emlékeztetett, az általánosabb ö, ö, ö, problémát, illetően, hogy milyen kapcsolata van a parlamentek és a kormányok képviseletének, úgy, ahogy ez következik a Lisszaboni szerződésből és a két éve kialakult gyakorlatnak megfelelően, az Alkotmányügyi Bizottság nevében ön azt kérte az elnökök konferenciáján és, és a bizottsági elnökök konferenciáján, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készítsenek. És jövő szerdán az alakuló ülése alkalmával fogja az el, bizottsági elnökök konferenciája megkapni ezt a kérést, és valószínűleg, hogy ezt kedvezően fogja ö, fogadni. Ahogy már korábban volt erről szó, egy sokkal korlátozottabb témát kell ö, megvizsgálnunk, de mégiscsak szükséges a parlament belső szabályzatának ö, kezelése szempontjából, hogy a Lisszaboni szerződés következményeit, illetve azt, hogy milyen szerepe van a Lisszaboni szerződés értelmében a tanácsnak, és hogy a tanács és a parlament kapcsolata hogyan alakulik. Ezt, ezért kell egy kicsit kozmetikázni. Tehát a parlament külön üléseket szervezve tehet fel kérdéseket a tanácsnak és a bizottságnak is. Ez egy nagyon régi eljárás az unión belül, és most azt kell figyelembe vennünk, hogy a tevékenysége nagy részének során a tanács az alapvetően jogalkotó szervezet, tehát egy felsőháznak felel meg bizonyos értelemben, egy olyan, mint hogyha egy kétkamarás intézményrendszer lenne, és jogalkotási szempontból másképpen működik, mint a parlament, ugyanakkor mégiscsak a parlamenttel egyenrangú, tehát e tekintetben a tanácsnak a kompetenciája nem teszi lehetővé, hogy ott kérdéseket tegyen fel a parlament a tanács elnökségének. Ezért született az a javaslat, hogy módosítsuk a 116-os cikket, illetve annak is az 1-es és 2-es és 5-ös bekezdés cikkeit, bekezdéseit, oly módon, hogy a kérdések ülését azt a bizottsághoz intézzük, a bizottság a végrehajtó, teljesen jogos, hogy a jogalkotó hatalom mindenféle kérdéseket tegyen fel a végrehajtó hatalomnak, ugyanakkor javasoljuk azt is, hogy a kettes melléklette a mi belső szabályzatunknak kerüljön módosításra, úgyhogy figyelembe vesszük azt, hogy bizonyos esetekben az Unióban a végrehajtó hatalmat a kormányok gyakorolják, a nemzeti kormányok és következésképpen a tanács. Tehát nem legitim, hogy a tanács elnökségéhez tegyünk, intézzünk kérdéseket jogalkotói kompetencia keretében, de abban az esetben, hogyha kormányokra hárul a végrehajtás, illetve tőlük függ, és azt tapasztaljuk, hogy nem kielégítő a végrehajtás, akkor viszont meg kell tartani, de másodlagosan vagy kivételesen csak azt a lehetőséget, hogy ezekben az esetekben kérdéseket intézhessünk a tanácshoz. Ez egy nagyon konkrét eseteket jelent, és ez egy kicsit a kozmetikázása lenne a mi szabályzatunknak, és ezt javaslom most terjesztem elő önöknek. Ki kéri a szót? Nombre de Sita Burmai, que no puede estar hoy. Köszönöm szépen Gurmai Zita nevében, aki nincsen ma jelen. Ő az árnyék jelentéstevőnk ennek a jelentésnek a kapcsán. Tehát támogatnám azt az álláspontot, amit úr az imént felvázolt, és két külön területen tenném ezt. Ha jól értenétem, akkor erről már beszéltünk koordinátori ülésen, és más üléseken is. Kétségtelen, hogy olyan helyzet állt elő, hogy sokkal szélesebb körben felül kell vizsgálni a tanács, bizottság és parlament kapcsolatát. És egy sokkal szélesebb körű vita szükséges arról is, hogy mi a szerepe a parlamentnek, tekintettel arra, hogy különböző változások történnek a tekintetben, hogy az egymással hogyan kommunikálnak az európai intézmények így módon a mi szakbizottságunk két különböző jelentést szeretne elindítani, az egyiket a Lamaszur úr jelentését, a másik pedig az alkotmányos hatása a gazdaságirányításnak. Tehát a szakbizottságon belül alkalmunk lesz megvitatni ezeket a kérdéseket és éppen ezen ok miatt értek teljes mértékben egyet azzal, amit Lamaszúr úr az imént mondott, illetve a jelentésnek a tartalmával. Ő maga is elmondta, hogy ez egy korlátozott tartalom, egy általánosabb megközelítésben, és hangsúlyozni kell, hogy általában azért mellett vagyunk, hogy ezek a kérdés feltevések tűnjenek el, amit akkor alkalmaztunk, amikor a tanács és a parlament hatalmi jog, jogköre nem volt összehasonlítható. Ugyanakkor lehetővé kell tennünk azt a lehetőséget, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük minden olyan esetben, amikor nem jogalkotási folyamatról van szó, mert amikor politikai vagy stratégiai szempontból fontosak ezek, és ebben az esetben lehetőséget kell adni, hogy a parlament ezt az ellenőrzést gyakorolhassa a parlamenti kérdések útján. Tehát teljes mértékben egyetértek Lamassur úrral, és emlékeztetni szeretnék még egy pontra, ami talán teljesen felesleges, mert mindenki valószínűleg emlékszik, hogy ez része egy sokkal mélyebbre ható gondolkodásnak, amit e, el kell végeznünk arról, hogy az intézmények egymással milyen kapcsolatban állnak. Elnök, köszönöm szépen, Gerer úr, Daffur. Szeretném megköszönni Lemászúr úrnak a javaslatait, amelyekkel természetesen nagy mértékben egyetértek. és nagy érdeklődéssel várom a szélesebb vitát is, amelyre majd sor kerül, amikor rátér a parlament kapcsolatára a nemzeti kormányokkal és a tanácson. Egyetlen egy kérdésem lenne, a négyes módosítóval kapcsolatosan, amelyet megfogalmazott Lemeszóró úr. Egy negatív, negatív fényt vet a kritériumra, mondván, nem fogunk kérdéseket feltenni a tanácsnak, ami a jogalkotási és költségvetési funkciókat illeti. Választhatnánk egy másik megközelítést is, egy alternatívát, és konkrétan megnevezhetnénk azokat a, azokat a funkciókat, amelyekről a 16.1-es cikkben történik említés. Ez talán érdekes megközelítés volna. Megnéznénk tehát a szerződést, és konkrétan megneveznénk, meghatároznánk, hogy a, melyek a tanács végrehajtó funkciói. Úgy gondolom, hogy ezzel legalábbis egy vitát azért elindíthatnánk közöttünk és a tanács között arról, hogy a Lisszaboni változások egészen konkrétan mennyiben befolyásolják a tanács végrehajtó funkcióinak, funkcióit, mennyiben változtatják meg azokat. És Lamaszor úr talán esetleg figyelembe vehetné ezt a megközelítést. Köszönöm szépen, Rangel úr. Következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megdicsérni Lemaszúr urat, ugyanis úgy gondolom, hogy a, az alkotmányjogi, alkotmányügyi megközelítésben a tanácsnak egyfajta kettős természete van. Egy olyan intézmény, a tanács, amely jogalkotási feladatokkal bír, és jogalkotási intézményként, jogalkotóként nem kellene a parlamentben kérdőre vonni, mert trialógusokon keresztül folytatódik le a munka két jogalkotó között, két kamara között úgymond, ezért nincs szükség egy ilyenfajta eljárásra. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a tanácsnak van egy másik jellege, másik természete is. Különösen igaz ez az Európai Tanácsra, tehát az állam és kormányfők csúcs találkozóira gondolunk ehelyütt. Ahol egyfajta politikai jelleg bontakozik ki, ami egy olasz kifejezéssel írható le talán a leginkább. Többről van itt szó, mint politikai irányításról. Ők határozzák meg a legfőbb célkitűzéseket az Európai Unió vonatkozásában. Egyfajta politikai, magas szintű politikai önmeghatározásnak nevezhetnénk ezt a munkát. Ebéli természetében olyan intézményként, amelynek ez is feladata, természetes, hogy a parlament a tanácsnak e funkciójában feltehet kérdéseket. Még akkor is, hogyha én úgy gondolom, hogy inkább kivételes esetben kellene ezt alkalmazni, és nem rendszeresen, de minden esetre e, ebben a tekintetben megértem az eljárás jogosultságát, de egy új intézményes kereten belül érdemes lenne ezen elgondolkodni, és talán a parlament jogköreiről is el lehetne gondolkodni, hogyha a tanács egy igazi tanács, úgymond, és hogyha a kettő intézmény egyenlő súlyjal bír, vagy legalábbis majdnem egyenlő súlya, de ez másik probléma. Ez már egy másik kérdés. Teljesen egyetértek az ön megközelítésével, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy ezt a koncepciót tovább lehetne fejleszteni egy olyan irányba, ahol talán pontosabban meghatározzuk, hogy az intézményi keret a jövőben milyen irányba haladhat, vagy fejlődhet. Talán egyfajta elemzést folytathatnánk le, amely egy afelé mutat, hogy egy integráltabb vagy föderálisabb jövő elé nézünk, egy ilyen jövőképet vázolhatna fel. De azt gondolom az önjelentéséből nagyon világos, hogy a tanácsnak egy ilyen kettős természete van, és hogy egy kicsit máshogy kell ehhez a kérdéshez közelítenünk a jövőben. Onorevole Lamassur, può chiudere il divano, c'è un altro intervento? Lamassur, le kívánja zárni? Nem, még nem, Hefner úr. Kurz. Igen, viszont rövid leszek látszólag kicsi probléma, de nagyon fontos az unió további fejlődése szempontjából. A, hogy a szervek egymás között is szorosabban több párbeszédet folytatva működjenek, úgyhogy úgy, tárgyaljuk azokat a megfontolásokat, amelyeket úr úr vázolt. Úgy gondoljuk, hogy nincs ma igény arra, hogy módosított nyújtsunk be nagyon jól végig gondolt gondolatok és javaslatok, és ezekkel amit szívből köszönünk. Bene, onorevole Lamassur, se vuol chiudere questo dibattito. Akkor Lamassur úr, hogyha le kívánja zárni a vitát, akkor öné a szó. Igen, köszönöm elnök úr. Rangel kollega teljesen jogosan azt mondta, hogy az európai intézmények jelenlegi felállásában a tanácsnak kettős természete van. Bronx kollega e állatoktól vett egy példát, a kacsát. A tanács, ez egy hód valójában, biztos tudják, a teológusok a középkorban úgy tartották, hogy a hód ott azt leg, pénteken meg szabad megenni, mert léven, hogy az alapvetően a vízben él, ezért tulajdonképpen halnak lehet tekinteni élelmezési szempontból. Ugyanakkor mégiscsak egy emlős állatról van szó. Ugyanezt mondhatnánk el egyébként a denevérről is. Tehát a tanács az egy hód. Tehát, hogyha a parlament maga hal, akkor a parlamentnek joga van a víz alatt tárgyalni a hóddal, de a szárazföldön nem. Tehát ezt kellett, hogy e valahogy elmondjuk. Ezt meg lehet mondani nagyon jogi megfogalmazással és negatív hangvételben, ahogy én itt javaslom a saját szövegemben, de nagyon szigorúak lehetünk jogilag, de mégis pozitívan is felvehetjük, úgy, ahogy ezt Andrew javasolja. Egyébként készen állok majd leülni, és megnézzük a Andrew-val és a kollégákkal, hogy esetleg nem tudnánk egy pozitívabb hangot adni a négyes módosítónak. De feltéve, hogy jogilag pontos a szöveg, tehát a nagy vita, amiről Andrew álmodozik, és jó magam is, meg még sokan mások, az, hogy mi is a igazi természete ennek a furcsa állatnak, és általánosabban hogyan lehet jobban megszervezni a Lisszaboni szerződés alapján, de a jelenlegi kapcsolatok általános kontextusában ezeket a kapcsolatokat a más országgal. Szerintem az alapvitát azt vissza kell utalni az ö, saját kezdeményezési jelentéshez hogyha elfogadjuk ennek az elvét. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak a javaslataikat. Köszönöm szépen, Lamaszúr úr. E, most már csak az időpontot kell e, meghatároznunk, hogy meddig lehet a módosítókat benyújtani, és a szavazásra. Az elnökség javasolja a módosítókat február 8-án dél el, délig, a szavazás pedig február 28-án lehetne. Ha nincsen ellenvetés, akkor ezt fogadjuk el, ezeket az időpontokat. Akkor most térjünk rá a következő pontjára a rendnek, ami az állampolgári kezdeményezéssel foglalkozik. Kurmai asszony nem tudott itt lenni, mert ha jól tudom, még tegnap még Kosztarikában volt, bár Lamaszul úr itt van. Ö, Esetleg ő beszélhet erről a rendelet módosítási javaslatról. la Allora mi comunicano che l'invito che noi avevamo fatto alla Presidente della Commissione Petizioni. Tehát az a kezdeményezés, amit elindítottunk a petíciós eh, bizottságon keresztül, sajnos nem eh, kapott pozitív választ, de úgy tűnik, hogy a petíciós bizottság más tagjai csatlakozni fognak hozzánk, szocialisták, zöldek és a néppárt eh, képviselő is. Pusztamnavi asszony úr a szocialistáktól, egy zöld, és a Nezesteva képviselő a néppártól. Bosztinára úr! Lamaszur úr! Akkor kérem, hogy vázolja a helyzetet, mutassa be a helyzetet állok rendelkezésére, elnök úr, de ezzel a jelentés ügyében én nem vagyok társjelentés készítő vagy tevő, hanem Gurmai Zitával nagyon jó kapcsolatban vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy mindent egy kéz a kézben végzünk. Én az árnyék jelentéstevője vagyok a saját frakciómnak. Nem tudom, mi a hagyomány az AFKO-ban, de általában ilyenkor az szokott lenni másod, hogyha nincs itt a jelentéstevő, akkor a saját frakciójából valaki a, viszi a szót. Én természetesen hozzá tudok szólni, de nem szeretnék a jogaimmal visszaélni. én akkor megragadnám az alkalmat, az előző ügyel kapcsolatban, amit mondott Lamaszur úr, és elmondanám, hogy ez a bizottsági ülés az utolsó lesz, a, ami engem illet, mint SND koordinátor ugyanis alelnökké választottak meg a saját frakciómban, és így ezt a feladatkört feladom. Ez nem csak egy egyszerű közlés, hanem csak tulajdonképpen jelezni kívánom, hogy én is ebben az utóbbi időszakban hódként működtem másik ülésen hús vagyok, aztán van, ahol csak káposztafej, van, ahol gyümölcs, és állandóan változtatom a témákat, mert a frakcióm tagjai mindig megkérik, hogy itt-ott helyettesítsem őket. Tehát én egy vegetáriánus hód vagyok, aki zöldséget és gyümölcsöt eszik. Tehát ezzel a konkrét kérdéssel kapcsolatban pár hogyan is alkalm, alakuljan a Gurmai Zita és Lamaszúr úrnak a kapcsolatai, egy dolog biztos. Ebben a bizottságban valamennyien egyetértünk abban, hogy együtt kell dolgoznunk a petíciós bizottsággal. Azonban mivel az eljárásokat kell létrehozni, nem feltétlenül szükséges a petíciós bizottság. Itt a, a petíciós bizottságnak a véleményét mondom, és teljes mértékben készen állok arra, hogy megtaláljam azon lehetőségeket és eszközöket, amik lehetővé teszik az együttműködést. Azonban itt most mi nekünk az AFKO álláspontját kell képviselnünk, mert ez a kompetens bizottság legalábbis együttműködve egy másik bizottsággal. Lamaszur úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát ahogy ezt Gerero kollega elmondta, ez a másik belső szabály kiigazítás azt a célt szolgálja, hogy pontosítsuk azokat a feltételeket, amelyek mellett a parlament meg fogja szervezni a nyilvános meghallgatásokat olyan esetekben, amikor európai polgári kezdeményezést tett valaki, és ezzel elindított, elindítást nyert az eljárás. Nyilván emlékeznek, nagyon sokat dolgoztunk ezen a témán, és a, az állampolgári kezdeményezési rendelet nagyon sokat köszönhet az AFKO módosítóinak. Azt szerettük volna elérni, hogy minden állampolgári kezdeményezés, ami e, célba ér, ami sikeres volt, és ami megkapta a szöveg alapján, összeegyeztethetők az e, az értékekkel és a szerződésekkel és egy millió aláírást kapott, ott legalább a tagállamok egy negyedé legyen képviselve. Még mielőtt az Európai Bizottság véleményt mond arról, hogy mi legyen a sorsa, tartson az Európai Parlament egy nyilvános meghallgatást. A kérdés ennek kapcsán az gyakorlatban, hogy hogyan csináljuk ezt Sokat gondolkodtunk ezen, Gurmai Zita és jó magam, azon közös jelentés alapján, amit a rendelet tervezettel kapcsolatban készítettünk. Gurmai asszonynak egy kis jelentést kellett készítenie, és én teljes mértékben egyetértek vele, és azt hiszem, hogy a frakcióm is tudja ezt támogatni. Egy nagyon egyszerű eljárást javaslunk. Az elképzelés az az, hogy tartsuk meg az egyszerűség szellemét, azt a szellemet, amiből a ö, rendelettel kapcsolatos módosító indítványaink is táplálkoztak. Tehát, hogy et, még egyszerűbben fogalmazzak. Mindig, amikor sikeres az Euró- a polgári kezdeményezés és az Európai Bizottság ö, megjelentette az e célból tartott nyilvántartásban az Európai az polgári kezdeményezést. Ez a kezdeményezés az bizottsági elnökök konferenciájának napirendjére kerül, és attól függően, hogy milyen a témáról van szó, a bizottsági elnökök konferenciája dönti el, hogy az Európai Parlamenton belül mely bizottság lesz a felelős ezért a kezdeményezésért. Emlékeztetni szeretnék, hogy az állampolgári kezdeményezésnek jogalkotási témával kell foglalkoznia. Tehát kilenc esetben 10 legalább az a bizottság, amely kiválasztásra kerül majd az bizottsági elnökök konferenciáján, valamelyik jogalkotási bizottságunk lesz. Ettől kezdve az a bizottság, amely felelőssé válik a meghallgatás megszervezéséért. Nyilván, hogy kapcsolatba kell, hogy lépjen az Európai Bizottsággal, és adott esetben más Európai Uniós intézményekkel vagy szervekkel is, annak érdekében, hogy konkrétan megszervezze ezt a nyilvános meghallgatást. Miért mondom a többi uniós szervet és intézményt? Azért, mert témától függően a gazdasági bizottság, a régiók bizottsága és más szervezetek, szervek is érdekeltek vagy érintettek lehetnek. És ha már egyszer van egy meghallgatás, miért ne hívhatnánk meg őket is, hogy ők is elmondják a véleményüket, vagy adott esetben kérdezzünk tőlük. Három hónapot javaslunk határidőként, és természetesen az felelős bizottság hívja meg a szervezőket, vagy egy delegációt azok közül, akik a kezdeményezést benyújtották, hogy vegyenek részt a nyilvános meghallgatáson. Ez a lényeg, ez a legalapvetőbb változás, amit javaslunk a szabályzaton végrehajtani. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni egy másik aggodalmat is, és erről is nagyon sokat vitatkoztunk akkor, amikor a rendeletet kidolgoztuk. Mit teszünk akkor, hogyha olyan kezdeményezésekről van szó, amelyek nem értek célba, de politikai szempontból mégiscsak valamilyen választ igényelnek. Például lehetnek olyan hogy kezdeményezések, ahol 900 ezer aláírás van, és egy nagyon fontos kérdéssel foglalkoznak, de az hát egy milliót nem tudták összeszedni. Lehet olyan is, ahol 4 millió ö, aláírás lesz, de egy tagállam nem részese. Akkor mit csinálunk? Akkor hallgatunk? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát ezért különböző megoldási lehetőségeket vizsgáltunk, ami válasz lehetne ilyen esetekben és az a megoldás, ami leginkább eh, figyelemre méltónak tűnik, az az, hogy eh, az Európai Parlament vegye figyelembe, de úgy, hogy a már bejáratott eljárást eh, alkalmazzuk, ami az úgynevezett petíciós eljárás. És ebben az esetben a petíciós bizottságot kérnénk meg, hogy amennyiben hasznosnak találja, hogy vegye kézbe ezeket a célba nem ért kezdeményezéseket, és akkor a petíciós bizottság dönteni el a belső, a házszabályzatnak megfelelően, hogy hogyan tovább. Tehát röviden és gyorsan ezek a módosítások lennének, ezeket javasoljuk a házszabályhoz, és így figyelembe vehetnénk, ami a legfontosabb, azokat a kezdeményezéseket, amelyek sikeresek voltak, de azokat is, amelyek ugyan nem vihetők tovább, de politikai szempontból mégiscsak rendkívül fontosak. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm ezeket a pontosításokat. Mindig nagyon jó, és akkor most megadom a szót a petíciós bizottság képviselőjének, Pulendúrral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy eh, a petíciós bizottság eh, tagjaként szót kaptam. Hallottam, amit Lamassur kollega mondott, mindazonáltal szeretném eh, vízhangként reagálni arra, amit Mazzoni asszony írt, eh, hogy mi a mi eh, elgondolásunk a eh, petíciós bizottságban. A petíciós bizottság nem kérte azt a kiváltságot, hogy az állampolgári kezdeményezések is hozzá kerüljenek. Elismerjük, az AFKO-nak prioritása van. Ugyanakkor viszont nem szeretnénk, hogyha kizárnánk a mi szakbizottságunkat az állampolgári kezdeményezésekből, mert bizonyos tapasztalatunk van a petíciók kezelésében, ezért a petíciós bizottság azt szeretné, hogy a nyilvános meghallgatásokba vegyehessen részt, abban az esetben, hogyha a tagállamok egynegyedének aláírása ott van, és hogyha használják fel szakértelmi tudását, amiket a petíció kezelése során nyert. Természetesen világos, hogy a polgári kezdeményezés más léptékű, mint a petíciós bizottságban kezelt ügyek, de ezzel együtt ami a, a Ellen Lamassort hallgatva, hogy ő azt javasolja, hogy ahol egy millió aláírás nincs meg, vagy egy tagállam hiányzik, akkor a petíciós bizottság vegye ezeket kézbe, az AFKO-val együttműködve. Tehát a lényeget tekintve ez nehezen elképzelhető, hogy miért lenne egyszer csak hirtelen a petíciós bizottság kompetens akkor, hogyha egy aláírás hiányzik, és vagy négy millió aláírással és egy tagállam hiány, hogy lennénk egyik esetben nagy hirtelen kompetensek, és ugyanakkor nem lennénk kompetensek olyan esetekben, ahol van egy további ország, vagy egy további aláíró. Tehát ez nem lenne koherens, hogyha kezdettől fogva nem lennénk mi is részesei a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos meghallgatásoknak és azt szeretnénk, nem akarunk kizárólagosságot, de hogy mi is teljesen részesei legyünk ennek a folyamatnak, és azt szeretnénk, hogyha az önök bizottsága a milyenkkel együttműködve, egyeztetve, foglal terjeszteni elő ezeket a kérdéseket a bizottsági elnököknek, amikor a témák leosztása történik. Látom, hogy a petíciós bizottságból mások is jelen vannak, és talán érdekes lenne, hogyha meghallgatnánk az ő véleményüket is. De mi kifejezetten ezt kérjük, hogy mi is aktív részesei legyünk a polgári kezdeményezési eljárásnak is, kezdettől a végéig, és hogyha pedig nem működik ez, vagy nem elégedettek a petíciós bizottság munkájával, akkor majd ez újra tárgyaljuk. De mi is 1 millió alatti kérdésekkel foglalkozunk, amelyek adott esetben ugyancsak jogalkotási szöveget eredményezhetnek, csak nem eléggé fontosak, vagy nem elég nagy léptékűek. Ez nekünk is lehetővé tenni, hogy a kis petíciókkal, további kiegészítő válaszokat adhassunk, tekintettel arra, hogy meghallgattunk egy polgári kezdeményezést. Tehát ez így tűnik nekünk koherensnek, és ez egy további támogatás a mi munkánkhoz, hogy együtt dolgozhassunk ezen a polgári kezdeményezéseken. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Auken asszony kért szót. Megadom. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy hozzászólásra kapunk időt. Nagyon régóta dolgozom ezen a kérdésen, és nem a petíciós bizottság miatt nyújtottuk be ezeket a javaslatokat. Persze mi akkor is megmaradunk, hogyha nem adtuk volna ezt be, nem is ezért jöttünk el. Azért nyújtottuk be a módosító javaslatokat, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy eldöntsük, hogy szükség van-e véleményünk szerint? Igen, a parlamentben egy alapvető struktúrára. A petíciós bizottság általában ugye együttműködik a, az állampolgárokkal, és meg is szoktuk ezt, de meg kell, hogy osszuk a, az évet a az állampolgárok petíciói között, de nagyon fontos lenne, hogy legyen egy állandó, semleges, nagy tudású bizottság a parlamentben, amely ezt a munkát végzi. Természetesen mindig együttműködve az érintett szakbizottságokkal, de tisztességes, azonos bánásmódot kell biztosítani. Ez az oka annak, hogy az igen kiváló jelentéshez ezt a módosító indítványt hozzátettük, annak érdekében, hogy átláthatóbb, biztonságosabb legyen az eljárás. Azt is javasoljuk, hogy a saját rendünkre és a parlament napirendjébe is három-négy napot lehessen évente beiktatni, hogy meghallgatások keretében biztosak lehessünk agyon biztosak lehessünk abban, hogy eljutnak hozzánk a kérdések. Ha nincs szükség a meghallgatásokra, persze bármikor lehet ezeket törölni a napirendből, a programból. De kérem, ne úgy értékeljék, hogy ezt a petíciós bizottság léte miatt nyújtottuk be, nem azért, mert fontosnak tartjuk az állampolgári kezdeményezést. Oly sok mindent teszünk akkor, amikor megpróbáljuk meggyőzni az állampolgárokat akkor, hogy milyen hatalmas lépés ez a demokrácia, milyen hatalmas lépés a Lisszaboni szerződés a demokrácia fejlődésében. És fantasztikus munkát végzünk. Tartozunk az állampolgároknak annyival, hogy egyértelmű, világos, stabil, és mondjuk ki profi struktúra jön létre, amely mindig vállalhatja ezt a felelősséget. Természetesen a partnerek az érintett bizottságok lesznek mindig azok, akiket elsősorban be kell vonni ebben a munkába. Azt kérem tehát, hogy fogadják el, hogy ez a mögöttes ok, és remélhetőleg egységesek tudunk lenni ennek védelmében. Nem látok sehol olyan pontot, amely összeütköző véleményeket tükrözne. Egyszerűen köszönjük a kiváló munkát. Köszönöm, elnök úr. E köszönöm szépen. Megadom a szót a következő hozzászólásra. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Akár mennyire is Örülök minden olyan hozzászólásnak, amely a lehetséges állampolgári kezdeményezéssel kapcsolatos, és még hogyha minden ilyen hozzászólást is azzal kezdték, hogy megdicsérjék és megköszönjék az eddigi munkát, én azzal kell, hogy kezdjem a hozzászólásomat, hogy sajnos nem volt folytatása a kiváló együttműködésnek. És meg kell, hogy mondjam, hogy kimondottan szerencsétlennek tartom ezt. Egy olyan csapat volt ez, tudni élik, négy személy, négy frakcióból, két szakbizottságból, akik közösen dolgoztak ezen a jelentésen, közösen dolgozták is. Ki kell, hogy mondjam, és Lamász úr kollega is biztos vagyok abban, hogy elfogadja a Gurmai és Wallis kolléganők sajnos nincsenek itt, hogy nem úgy volt azért az, hogy lustán kompromisszumokat, vagy kicsit olyan, olyan felületes kompromisszumokat és semmit mondókat hoztunk. Nem, mindig nyugodtan, megoldásra figyelve, orientálva próbáltunk tárgyalni, és mindig a lehető legjobb megoldást kerestük meg. Az én kérdés, kérésem az volt, hogy ez folytatódjon így. De sajnos erre nem kerülhetett sor. Még az AFKO bizottság koordinátorainak felszólításának elhangzását követően sem. Azt kérték, hogy különböző jelentéstevők, előadók Sorry. Okay, danke. Köszönöm szépen, végre sikerült beállítanom a mikrofonomat. Tehát eh, ez eh, erre mégsem lehetett, eh, mégsem kerülhetett sor, hogy folytassuk ezt a kiváló munkát. És most ez a helyzet, hogy a, ennek a bizottságnak a tagjai különböző más bizottságban ülnek, és eltérő véleményekkel szemben kell, hogy a közös munka eredményét megvédjük. Abszolút lehetséges az, hogy elfogadjuk ezt, és úgy gondolom, hogy a, az állampolgárok, állampolgári kezdeményezések érte, érdekében van ez. A dolog célját ez szolgálja. Ez egyfajta, a meghallgatás valóban a, a szíve, a magja, a, a petícióknak éveken keresztül gyűjtik, vagy van, hogy egy évig gyűjtik, egy millió aláírást kell összegyűjteni, annak érdekében, hogy a végén meghallgassák őket, a javaslatokat. És megállapodtunk abban, hogy ez a meghallgatás olyan kell, hogy legyen, amelyben a parlament és a bizottság a kezdeményezők javaslatát meghallgatja, beszélget velük, és azt szerettük volna, hogyha ez a helyszín a parlament legyen. Minden egyéb kérdésre szabályozatlan maradt, tehát hogy hogyan szervezzék, hogyan induljon el, milyen, milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy az egész elinduljon ki legyen ott a meghallgatásban. A rendelet mindezt nem tartalmazza, egyszerűen csak annyit, hogy erre majd később kerülhet sor. Az ügyrend módosításával kapcsolatban, amit Lavasz úr és Gurmai Zita nyújtottak be, nos, csak néhány kérdést érintenek ebben is, sajnos nem mindent. Hadd tegyem azt is egyértelművé, hogy ez a javaslat bennem is új kérdéseket, sőt új aggodalmakat vet fel. Egészen kom- konkrétan hadd mondjam el. Ennek az ötletnek az volt az alapgondolata, hogy a, a szakbizottsági elnökök elnökök konferenciájához kerülne ez a kezdeményezés, és akkor az elnökök konferenciája dönt majd arról, hogy mely lesz az illetékes szakbizottság. Tehát ezt követően jön csak az úgynevezett illetékes szakbizottság arról, hogy minden feltételt a tízes stb. cikkek szerint teljesül-e minden előfeltétel. Egyrészt tehát az INTE, egy másik esetben az AFKO, a harmadik esetben az illetékes szakbizottság, aki ellenőrzi ezt, én nem is tudom, a LIVE vagy bármelyik, stb. stb. Tehát minden egyes szakbizottságnak saját magának kell kidolgoznia, kialakítana ezt a fajta tudást, a készséget, hogy ellenőrizhesse ezt. És ezt különbözőképpen fogják megcsinálni a szakbizottságok. Egyszerűen a titkárságok kapacitása miatt, a tapasztalat miatt, stb. Azt szeretném, én azt kívánom, hogy a parlament egy egységes kapcsolat pont legyen, hogy legyen, legyenek meg azok az emberek, akik tudják, hogy mit kell megvizsgálni, mit kell megszervezni, és akik jól megcsinálják, a, megszervezik a meghallgatást. Ez nem olyan, hogy mi itt a, az adminisztrációval koordinálunk, hogyha egy megbeszélést akarunk. Nem, hát a kezdeményezőkkel kell koordinálni, tisztázni kell, hogy hányan jönnek, hogy költségek visszatérítése egyáltalán lehetséges, a média, a sajtó, mind-mind meg kell, meg kell, de egészen más a formátum egy ilyen ülésnek, nem normális bizot, szakbizottsági üléshez. És nem tudom, a német Bundestagban vagy más parlamentben beszéltek-e másokkal, de az, hogyha minden egyes esetben valaki más, más elnök, más titkárság, más személy lesz a felelőse annak, hogy ezt megszervezze, nem vagyok biztos abban, hogy ez a megfelelő szervezet. A petíciós bizottság azt mondta, hogy akkor ők szervezik. Ez tény és való, a petíciós bizottság az, ahol a legtöbb tapasztalat van a polgárokkal való kapcsolat terén. De azt is látom, hogy az illetékes szakbizottságok szakmai kompetenciájára is szükség van vagy kívánatos lenne. Kicsit szerencsétlennek tartom azt, hogy a vita ugye úgy folyik, hogy az egyik az egyik álláspontot, a másikak a másikat képviselik, és nem beszélnek egymással. Szerintem a megoldás, és osztom persze a javaslatok szellemét, a megoldás szerintem ott van, hogy egy egységes kapcsolati pontot alakítunk ki a parlamenten belül, a petíciós bizottság, a titkárság, vagy bármi lehet ez, Egyébként pedig a meghallgatásokat úgy kell megszervezni, hogy a petíciós bizottság és az illetékes szakbizottság legyen az, aki az állampolgárokat meghívja a meghallgatásokra és rendelkezésre áll a bizottság képviselőivel együtt. Szerintem ez a megfelelő megoldás. Összességét tekintve persze nem akarom az egészet kidobni az ablakon, hanem nem, nem, meg sőt, hát kőbe sem kell ezt végni, hanem mindenkivel beszélni kell. Én mindenkit megkerestem, kértem arra, hogy az eddigi közös pontokat nyit, nyissuk meg, és mindenkit arra kérek, és gondolja végig, hogy nem lehet-e, hogy az előadók aki erről olyan kiváló jelentést készített, és a petíciós és az alkotmányos bizottságnak a tagja is, nem tudnak-e összeülni, hogy közösen megkeressék a megoldást. Nagyszerű dolog az, hogy pont ebben az évben, amikor elindul az európai kezdeményezés éve, az Európai Parlament plénuma elsőprő döntéssel fogadjon el egy ilyen javaslatot, mint ahogy a, a mint ahogy az az e ICI esetében is volt, nem pedig valamilyen fajta ellentmondások miatt épp, hogy megszavazunk egy ilyen nagyon fontos kezdeményezést. Ez az álmom. Guerrero Még egyszer Guerrero úr kapja meg a szót, Köszönöm szépen, mindjárt el kell mennem sajnálatos módon. De mégis szerettem volna reagálni arra, ami az imént elhangzott. Az általános javaslatokat, illetve azok közül többet támogatni tudok. Nekünk európai parlamentként közösen kellene reagálnunk az európai a polgári kezdeményezésre, nem lenne jó, hogyha mi bizottságonként reagálnánk erre, és szegmentálódnánk. Úgy gondolom, hogy elsősorban a petíciós szakbizottság az, amely kompetens az ügyben, és amelynek van tapasztalata is a téren, ezért talán jó lenne ezt a tapasztalatot kamatoztatni, és jó lenne az is, ahogyan Hefner úr javasolta, hogy a jelentéstevők és árnyék jelentéstevők adott esetben üljenek össze a petíciós szakbizottsággal, és közösen dolgozzanak ki egy konszenzust. Gurmai Zitának is el fogom mondani mindezt. Hiszen gyakorlatilag ez a tanulság vonható le ebből az eszmecseréből, ezeket a javaslatokat hallottam. Nagyjából, és megállapítottuk azt is, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy a petíciós szakbizottsággal felvegyük a kapcsolatot, mielőtt tovább lépünk, annak érdekében, hogy egy közös álláspontot ki tudjunk alakítani, amely lehetővé teszi, hogy a petíciós szakbizottság tapasztalatát hasznosítsuk, de, és itt egyetértek a szóróral, ezzel egy időben fontos utalni arra, annak fontosságára, hogy a szöveg egészét nem kellene nagy mértékben megváltoztatni. Köszönöm szépen. Rövid leszek, mert nekem is el kell mennem, de először is támogatom a javaslatot. Nagyon jó javaslat ez. Úgy gondolom, nagyon fontos a nemzeti parlamenteket és a bizottságot is bevonni ebbe az ügybe. Lehetnek itt nehézségek, igen, de hát vannak pozitív dolgok is, amelyeket érdemes szintén kiemelni. Nagyon fontos ügy ez, de jelen pillanatban egyetlen olyan országot sem ismerek, ahol egy a polgári kezdeményezés megoldást jelentett volna az adott problémára. Nem, a, nem Svájcra gondolok, Svájcban egyébként is egy egészen más rendszer működik, de általánosságban véve elmondhatjuk, hogy mindenhol rendszerint elutasítják a polgári kezdeményezéseket, a nemzeti parlamentek általában mindig leállítják a folyamatot és nemet mondanak. Úgy gondolom, előre kell tekintenünk, hogyha megérkeznek az első, megérkezik az első 5-6 polgári kezdeményezés, és azokat elutasítja a bizottság, Nos, ezt követően elveszíti majd a jelentőségét a polgári kezdeményezés, és azt mondják majd a polgárok, hogy hát az Európai Unió nem hallgatja meg őket. Egészen pontosan el kell gondolkodnunk arról, hogy milyen indoklással, milyen általános kritériumok alapján fogadjuk el az egyes kezdeményezéseket, vagy utasítjuk el őket. Hatalmas lehetőség ez a parlament és az Európai Unió számára. Általában véve is reménykedem abban, hogy ehelyütt sikerrel járunk majd, de ha nem készülünk fel megfelelően, akkor attól tartok, hogy néhány év múlva majd olyan dologként emlegetik a polgári kezdeményezést, amely kudarcot vallott, és ez tovább fogja növelni a távolságot a polgárok és az EU között. Sajnálom, hogy ilyen pessimista módon kellett nyilatkoznom, de azt hiszem jobb korán megemlíteni ezeket a dolgokat is, mint későn. Köszönöm szépen. Nedelcseva képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek, nem fogom megismételni, ami elhangzott, de támogatom mindazt, amit a kollégák már elmondtak a petíciós bizottságból. Három dologra szeretném felhívni a figyelmet. Először is emlékezteni kell, hogy a Peti Afko jelentéstevői együtt dolgoztak e kezdeményezés érdekében tehát szeretnék arra emlékeztetni, hogy azok az együttműködés, az a jó együttműködés, amit elértünk, ezt mindenképpen szeretném, hogyha megére, megőriznénk. Második dolog, hogy az AFKO bizottság javaslatának következtében, tehát hogy a felelős bizottság megvizsgálja, hogy mi az, ami célba ért, és a petíciós bizottság pedig akkor, amikor politikai ö, súlya van, de nem sikerült elérni azt az aláírás számot vagy egyebet, de milyen, hogy fog ez kinézni, hogyha ö, van egy bizottság, amelyik a sikeres ügyekkel és a másik a nem sikeresekkel foglalkozik. Ez is egy üzenet az európai állampolgár számára. Ne várjuk azt, hogy ezt nagyon gyorsan fogják érteni, hogy mekkora az eset, a lehetőségük, hogy sikeres kezdeményezést vigyenek és annál inkább így van ez, hogy szerintem fontos a, állam, a polgári kezdeményezés szellemét megőrizni, hogy minden kezdeményezés azonos fontosságú. Ezért Höfner úrnak a, az álláspontját támogatom, hogy egy kapcsolati pont legyen, és itt tudna bekapcsolódni a petíciós bizottság. És a harmadik dolog, miután elmegyek, hogy a petíciós bizottság az, amelyik a leginkább rendelkezik a tapasztalatokkal, és ez az a bizottság, amelyik folyamatosan kapcsolatban áll az állampolgárokkal, valamennyi uniós állampolgárral. Ezért úgy gondolom, hogy ha a petíciós bizottságot másodrangúvá degradáljuk, ez egy negatív jelzés az állampolgárnak, holott a polgári kezdeményezést mindig úgy mutattuk, hogy ez egy közelíti a polgárokat az Európai Unióhoz, és így tovább. Továbbá úgy gondolom, hogy van még egy érv, ami emellett szól, hogy a két bizottság egymást kiegészíti munkájában. Ne feledjük el, hogy a polgári kezdeményezéseknek javas, sok esetben az a céljuk, hogy jogalkotási javaslatot tegyenek, és amit a petíciós bizottság megszerzett tapasztalatként, az pedig az az, hogy az európai jogszövegek alkalmazására ügyeljen. Tehát most itt ne találjuk fel a melegvizet, hanem használjuk fel a tapasztalatokat, amikkel rendelkezünk, és a különböző bizottságok jó együttműködésben tegyék ezt. Tehát én is amellett lennék, hogy a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők a két bizottságból üljenek le, és nézzük meg, hogy kinek mi legyen pontosan a szerepe, és főként azt, hogy milyen üzenetet kívánunk továbbítani parlamentként az európai állampolgárok felé. Elnök, köszönöm szépen. Bran Yes, I don't think there's even a... Nos, nem gondolnám, hogy egy millió polgár hét különböző országból autonóm módon egy olyan javaslatot tesz, amely jogalkotási jellegű, nem ütközik európai értékekbe, és nem ütközik EU-s érdekekbe sem. Ennek az egyetlen lehetőség az, hogyha ö, valamilyen szerveződés teszi ezt, vagy a média, vagy a politikai pártok, más egyéb értekképviseletek a saját érdekeik érdekében összefogják a polgárokat. Úgy gondolom, hogy felszínesen vonzó a nyilvános meghallgatások lehetősége, de tulajdonképpen itt különbséget teszünk a azon javaslatok között, vagy kezdeményezések között, amelyekkel egyetértünk, vagy és azok között, amelyekkel nem. Úgy gondolom, hogy ezáltal pont azok, akiknek egyébként is már kezükben van a hatalom, tovább csatornázzák ezeket a kezdeményezéseket, és így gyakorlatilag a demokratikus legitimáció nem érvényesül. Mégis támogattam a javaslatokat, és megszavaztam őket eddig, mert úgy gondolom, hogy a semminél azért mégiscsak jobbak és a folyamat, amely során aláírásokat gyűjtenek, még akkor is, hogyha ez kudarcra ítéltetett, és véleményem szerint így van, akkor mégiscsak sikerül mobilizálni a polgárokat, és valamilyen más módon ki tudják fejezni akaratukat esetlegesen egy népszavazás által. Éppen ezért támogattam ezeket a javaslatokat, és nem azért, mert olyan naív vagyok, és azt gondolom, hogy sikerre járnak majd ezek a kezdeményezéseket elnök, Bosztináró képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kolléga. Szeretném mindjárt elmondani, hogy egyetértek mindazzal, ami eddig elhallgott, elhangzott a petíciós bizottsági kollégák részéről ugyanis ennek a bizottságnak a támogatásával a különböző frakciók, a koordinátorokkal, tagokkal kapcsán támogatták ezt a kezdeményezést, tehát ez egy egyértelmű támogatása a módosítóknak. De itt nem egy önző eljárást jelent ez a petíciós bizottság részéről, sőt nem akarjuk korlátozni az önök hatalmát, az önök lehetőségeit nem akarjuk önöket korlátozni, hanem egy baráti felhívást indít, indítványoztunk önökhöz, hogy ha, mi is ha játszhassuk el szerepünket. Önök az a bizottság, amelyik leginkább felkészült arra, hogy polgári kezdeményezésekkel foglalkozzon, ha meg lesznek ennek a feltételei. A petíciós bizottság nem azért, mert együtt készítettük a jelentést, egyébként is nagyon nagy siker volt ez, mert új területeket tártunk fel, fontos lenne, hogy intézményi szerepünk legyen önökkel együtt kezdettől fogva. Miért? Azért, mert hogyha azt döntjük el, hogy a polgári kezdeményezést ugyanúgy kezeljük, mint egy petíció, akkor ezt a kezdettől fogva tudniunk kell. És nem az AFKO-nak a szerepe ez, ez, ez is egy alapvető dolog, de más bizottságok is érdekeltek lehetnek ebben, és ezt csak akkor tudjuk, hogyha már a tapasztal, a, tehát a tartalma a kezdeményezésnek valamilyen speciális területre vonatkozik. És amikor az önbizottságuk, amelyik a vezető szerepet kell, hogy vigye, ezt már látja. Tehát mások is érintettek lehetnek egy-egy szakterület kapcsán. Tehát én, nekem nagyon tetszik az a javaslat, amit Guerrero úr tett, és az is, amit minden hozzászóló támogatott, és reméljük, hogy a koordinátori ülést és a, a jelentéstevő ülést követően tudunk egy rugalmas, bölcs megoldást találni, ami az európai polgárokat fogja szolgálni. Én optimista vagyok a e kez, polgári kezdeményezést illetően. Meggyőződésem, hogy ebből sikertörténetet kovácsolhatunk, és meg tudjuk mutatni, hogy a demokrácia Európában igenis javítható. E, így lehet leginkább megmutatni, hogy a demokrácia működik, és hogy a ö, szakadék a polgárok és az intézmények között ö, csökken én azt kérném Andrewnak, hogy fogadjuk el ezt a gondolatot, de tartsunk egy értekeztetet, ahol minden lehetőséget feltárunk. Nem arról van szó, hogy a bizottságok önző módon járjanak el. A lényeg az az állampolgár és az ő igényeik. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót Lamaszúr kollégának, hogy lezárja a vitát, én magam is szerettem volna hozzájárni, és utána megadom a szót önnek. Hozzá szeretnék tenni még valamit mindahhoz, ami elhangzott ezzel a témával kapcsolatban. Nagyon bonyolult témáról van szó. Sokkal komplexebb ez, mint amilyennek tűnik első látásra. Először is szeretném hangsúlyozni a különbségeket egy petíció és egy polgári kezdeményezés között. Nem csak formai különbségek vannak az eljárása, a nyilvántartásba vétel az aláírások száma, hanem a szándék is más. Az az a szándéka a polgárnak, hogy hozzájáruljon az unió politikai tevékenységéhez. Ez egy hasonló, analóg hatalom, mint amivel a parlament vagy a bizottság rendelkezik. Továbbá a polgári kezdeményezésnek az a célja, hogy változtasson a dolgokon, vagy módosítson dolgokat a címzet a bizottság, nem pedig a parlament, mert a Lisszaboni szerződés a bizottsághoz intézett kérelemről beszél. Mi azt mondtuk, hogy a meghallgatások a parlamentben lesznek, de én nagyon szeretném, hogyha a bizottság ezen részt venne, mert utána a bizottságnak kell döntenie. A Lisszaboni szerződés azt mondja ki, hogy ezeket a kéréseket a bizottsághoz kell utalni. Tehát ez egy jelentős különbség, amit mindenképpen szerintem érdemes megemlíteni. Lamaszur úr, nem értek egyet azzal, hogy a polgári kezdeményezés feltétlenül jogalkotási tevékenységre vonatkozik, mert a ö, Lisszaboni szerződés jogi aktusról beszél, a 188-as cikke, amely az, az Európai Unió működéséről, nem jogalkotási jogi aktusokról beszél, és vannak jogi jogalkotási jogi aktusok. Megkérdezhetünk, véleményt kérhetünk erről, ugye van a fehér könyv azokról, tehát ez az egyik különbségtétel, ami szerintem fontos, nem szabad elhanyagolni. Egy példát mondanék. A jogalkotási aktus esetében az érvek, amelyek vannak, mert ugye a parlament égisze alatt történik a meghallgatás. Ez a 2011-es szabályzat szerint így van, ezt már így alakultuk, de azt is lehetett volna, hogy a meghallgatás a bizottságnál történjen, vagy a bizottság égisze alatt történjen, mert ők nekik kell dönteni. De tév, tételezzük fel, hogy a bizottság szorosan és mindig részt vesz ezeken, mert gondolom, hogy az a, az elképzelés, hogy a kompetens szakbizottságot is részt vegyen ebben, ez szerintem teljesen védhető. Ott, ahol viszont nem jogalkotási tevékenységről van szó, ott esetleg meg kellene még nézni, hogy milyen típusú aktusról van szó, és a kompetencia kérdése hogyan alakul. De bárhogyan is, Lamaszur úr, nem tudok jó ötletet adni, nagyon bonyolult, komplex a helyzet, és akkor most átadom a szót Lamaszur úrnak, hogy ő zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy nagyon furcsa konfigurációban vagyunk, ahol a PETI bizottság tagjai nagyobb számban vannak jelen, mint az AFKO bizottság tagjai és ahol én akaratom ellenére jelentés tevői és váltotti szerepkörben vagyok jelen. Tehát nagyon őszintén szólva ez nem egy nehezen elrendezhető probléma, és ezt valamennyien tudjuk. Meghallgatásokat szervezni valamennyi bizottság teszi 200-szor havonta. Ezt minden parlamenti bizottság meg tudja oldani. Ez nem egy olyan téma, amiért polgárháborút fogunk vívni egymással ami a munkamódszereket illeti, höfner kollega eh, elmondta négy eh, jelentéstevő, az apokalipszos négy eh, eleme, nem erről van szó, együtt dolgoztunk. Két parlamenti rendelet van. Én magam mondtam, hogy nem akarok társjelentéstevő lenni ezt magunk között rendeztük el. Nem vitatkoztunk egymással eleget, most tesszük ezt, ez is nagyon jó, és találunk megoldást. Az első dolog, amit szerettem volna elmenni, több kollega a petíciós bizottságból a, említette a felelősséget és az AFKÓ-nak a vezető szerepét. Nem, egyáltalán nincs erről szó. Nem azt javasoljuk ezekben a módosítókban, hogy azt mondjuk, hogy a kompetens bizottság az afkó lesz. Nem ezt javasoljuk. Mondok egy másik hasonlatot, állat, brit, az afkó AFCO has no dog in the fight. Tehát az AFCO-nak csak javaslati tételi lehetősége van. De amit javaslunk, mi azt javasoljuk, hogy a bizottsági elnökök konferenciája döntse el, hogy melyik lesz a kompetens bizottság. Mikor melyik. A jelentéstevő nek megvan a lehetősége, hogy egy bizottságot jelöljön ki kompetensen, de lehet az is, hogy több bizottság lesz kompetens. Van ilyen, az 50-51-es cikkekben van ez megfogalmazva, amikor jogalkotási munkáról van szó. De amikor sima meghallgatás, akkor van olyan, hogy két-három bizottság dolgozik együtt. Mondok egy példát, mondjuk például parlament közi értekezlet lesz három hét múlva, Ekon jogi és költségvetési bizottság fog együtt dolgozni. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy hogy kell csinálni, és a szakbizottsági elnökök konferenciája is ezt rendszeresen kezeli. 9-10 alkalomból jogalkotási munka lesz ez nyilván, azok a témák, amelyek polgári kezdeményezéstből erednek, nem feltétlenül eredményeznek jogszabályt, jogi aktust esetleg, de szerintem az AFKO-t sosem fogják megjelölni úgy, mint leginkább kompetens vagy alapvetően kompetens, kompetens bizottság. Viszont a bizottság kizárja ki, hogy a polgári kezdeményezés intézménymódosítást vagy szerződésmódosítást eredményezzen. Tehát éppen ezért jogalkotási bizottsági munka lesz ez. És a szakbizottsági elnökök konferenciája alkalmanként, és hát önök részt vesznek, mi is részt veszünk, elnök úr, és én azt tapasztalom, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy bizottság, ami más, mint amelyiket megkeresték, kéri, hogy részt vehessen, véleményt mondhasson valamilyen rendezvényben, az elnök ki konferencia mindig igen szokott erre mondani, gyakorlatilag olyan nincs, hogy, nem, hogy nemet mondjon. Tehát ez a megfogalmazás, amely itt szerepel, teljes mértékben kompatibilis az a petíciós bizottságnak a bekapcsolásával szisztematikusan, hogyha szisztematikusan ezt kiírja a petíciós bizottság. Egy dolog valami politikailag nagyon fontosnak tűnik nevezetesen, hogy világosan ki kell mutatni, hogy külön eljárás van azon eh, eh, kezdeményezések között, amelyek sikeresek és amelyek nem. Mert egyébként semmi értelme a polgári kezdeményezésnek. Holott eh, meg kell mutatni, hogy igenis ez egészen más, mint a petíció. Mert hogyha a petíciós eljárás sikeres lett volna, akkor nem találtuk volna ki a polgári kezdeményezést. Akkor nem lenne az 500 millió állampolgár közül hány tudja azt, hogy van petíciós eljárás? Néhány ezer. Hányan tudják, hogy van európai köz, mediátor, közvetítő? Néhány ezer. Holott a mediátor nagyon hasznos, és a petíciós eljárás is nagyon hasznos, de valami egyébre is szükség van, egy hozzáadott értékre, amelyik megmutatja, hogyha az állampolgár, ha megszervezi saját magát másokkal határon túl összefogva, akkor igenis közvetlenül e, hatalmat, politikai hatalmat tud e, gyakorla, gyakorolni, és e, jogalkotási kezdeményezést tud elérni, amely olyan szintű, mint a parlamenté és hogyha a rendelet azt mondja, hogy nyilvános a meghallgatás, akkor úgy kell megszervezni ezt, hogy egyértelműen más legyen, mint a szokásos petíciós meghallgatás. Ezt lehet a petíciós bizottsággal együtt szervezni, lehet azt is mondani, hogy a petíciós bizottságnál van a monopól, monopólium, ez teljesen mindegy, de az világos, hogy egészen más eljárás kell, mindenféle garanciával, bizonyos ünnepélyességgel, de mindenképpen más legyen, mint ami jelenleg van a petíciós bizottságban, és nem akarom ezzel leminősíteni a petíciós bizottság szerepét, nélkülük semmiféle kapcsolatunk nem lenne az állampolgárokkal. Tehát mindezt figyelembe véve, tisztelt elnök úr, én arra hajlanék, hogy két javaslatot tegyünk konkrétan. Egyrészt a módszert illetően minden befolyást a jelentéstevőre gyakorolnám, és hogy igyekeznék meggyőzni. Remélem, hogy nem lesz túlzottan nehéz egy kis megbeszélést tartunk akkor majd a két bizottsági kollégával, hogy megnézzük a pontos megfogalmazást. És attól függően, hogy mi lesz ennek az eredménye, azt javaslom, ha megengedi, tisztelt elnök úr, hogy mielőtt szavazásra bocsátanánk AFKO-ban ezt, esetleg célszerű lenne egy következő bizottsági elnöki konferencián is felvetni ezt a kérdést, azért, hogy megtudjuk, hogy a többi bizottsági elnök mit gondol erről. És ez lehetővé tenné a Peti Bizottság elnöki asszonyának, hogy védje az álláspontját. Én ezt javaslom, ha megengedi, és figyelembe véve, hogy ez az új eljárás azt jelenti, hogy a megoldást attól függően kell megtalálni, hogy a parlamenti hatóságok milyen filozófiát képzelnek el a parlamenti bizottságok közötti feladat megosztásra vonatkozóan. És a parlamenti bizottság, utána pedig a szerepek leosztása a plenáris üléstől függ, illetve a bizottsági elnök ki ülés összetételétől. És szerintem ez megérdemelne egy kis egy tájékoztatót és egy kis vitát az e, bizottsági elnöki konferencián, és akkor így biztosíthatnánk, hogy nagy konszenzus legyen, nem csak azok között, akik itt vannak, hanem a többi kollégával is. Köszönöm, elnök! Köszönöm szépen, Lamazur úr! Úgy gondolom, hogy ezzel ezt a nagyon fontos, mélyen szántó véleménycserét lezárhatjuk. Azt hiszem, hogy gazdagabbak lettünk, és ezzel lezárom az ülést mindenkinek. Köszönöm elsősorban a petíciós bizottság nagy számú képviselőjének a jelenlétet. Köszönöm.